Okay. Uh, welcome back. Üdvözlöm Önöket. <clears throat> Most megkezdjük a LIBE és a FEM bizottság közös nyilvános meghallgatását. Nagyon örömmel üdvözlöm Aguilar urat itt mellettem. Együtt fogjuk levezetni ezt a délutáni ülést. Nagyon fontos alkalom ez, hiszen mindkét bizottságon belül szorosan kapcsolódnak ezek a témák egymáshoz. Most rögtön megadom Agilár úrnak a szót. Uram, öni a szó. Gustafsson úr, köszönöm, örvendek, hogy ismét együttesen elnökölhetek a FAM bizottság elnökével, a LIBE részéről. Örülök, hogy itt együtt lehetek önök, kell a közös nyilvános meghallgatáson, amelynek a témája a romák társadalmi integrációja, illetve ennek különféle aspektusai. Úgy gondolom, hogy ez mindkettőnk számára fontos ez, illetve nekünk és az Európai Parlament egésze számára nagyon fontos a téma. Ez az Európai Unió részére egy új eszme, a parlamenti jogok, a jogok előtti szereplés lehetősége és minősége. Úgy, érez, úgy érezzük, hogy ez egy soha véget nem érő történet, ez egy folyamatos feladat, ami előttünk áll, úgyhogy engedjék meg, hogy még egyszer üdvözöljem Önöket mindkét bizottságunk nevében, a LIBE és a FEM nevében és itt lehetőségük van arra, hogy meghallgassák külön meghívott vendégeinket, akik a folyamatban levő munkának különféle aspektusairól beszélnek majd, és hallgatunk előadásokat majd a nemzeti roma integrációs stratégiáról, illetve erről a bizonyos keretrendszerről, ami összefogja a roma integrációs stratégiát. a romák ö, diszkriminációja nem mindig kapott megfelelő nyilvánosságot, nem volt elég látható Európa népe számára. Nos, hogyha most ezt láthatóvá tesszük, láthatóbbá tesszük, akkor beindulhat a vita, akkor harcba szállhatunk például itt az Európai Parlamentben, tavaly decemberben például egyértelmű ajánlások születtek a tagállamok felé, felhívtuk őket, hogy számolják fel a szegregációt, a kényszer kiköltöztetéseket a romákkal kapcsolatban egész Európában. Kértük a tagállamokat, hogy számolják fel a romák kirekesztését, illetve dolgozzák ki a saját roma integrációs stratégiájukat, vonják be a roma lakosságot a menedzsmentbe, projektekbe, minden olyan tevékenységbe, ami a saját sorsukra visszahat. És minden létező rendelkezésre álló forrást fel kell erre használni. Végezetül pedig egy évvel a nemzeti stratégiák felmérése, elbírálása után úgy érzem, hogy itt az ideje a kézzelfogható eredmények megvizsgálásának. Nézzük meg, hogy a nemzeti felzárkóztatás hogyan zajlott, és mi van még hátra, milyen tennivalók várnak még ránk az Európai Unió szintjén annak érdekében, hogy ez a népcsoport megkapja a teljes tiszteletet az Európai Unió belül. Előre is köszönetet mondunk Önöknek, köszönetet mondunk a vendég előadóinknak, akik rövidesen felszólalnak, és ha jól tudom, akkor az első pont az egy prezentáció, aki járók a Lídia lesz. Én és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek. Azért is nagyon fontos találkozó ez, mert mert itt tesztimonikon keresztül hallgat, hallhatjuk romáktól és nem romáktól, hogy valójában most mi a helyzet Európában az Európai Roma Stratégia megvalósulása kapcsán. Holnap egy, egy misszió érkezik Horvátországba, indul Horvátországba és Magyarországra, pontosan azért, hogy a telepen tájékozódjunk soha nem járt még európai parlamenti hivatalos bizottság európai telepen nagyon fontosnak tartom hogy ezt a lépést végre megtettük és hogy az európai parlament elkötelezte magát egy olyan jelentésen ami azt nézi meg hogy hol állnak a tagállamok a különböző szereplők a bizottság a civilek akik ehhez a folyamathoz eddig is nagyon tevékenyen hozzájárultak, hol állnak most ők a megvalósításban, és mik a következő feladatok, amiket el kell végeznünk. Hogy a kérdést sokkal jobban megértsük, azért hívtunk szakértőket, és azért kértük a különböző civil szervezetek és EU-s intézmények képviselőit, akiket szeretettel köszöntök, hogy, hogy beszámoljanak a, a legfrissebb véleményükről, azt, amit látnak a nemzeti akcióterveken keresztül milyen a fejlődés és hogy vannak ezzel megelégedve a célcsoport tagjai és nagy örömömre szolgál hogy fogadhatunk különböző tagállamokból de különösen magyarországról egy olyan nagyon divers látogatócsoportot akik, akik remélem hogy konkrét lokális információt is tudnak hozni azokhoz a, azokhoz a nagyobb témákhoz, amiket ma végig fogunk venni. A jelentésben legfontosabb, hogy ugye a problémákat tárjuk föl, ezért ez mm, hasonlóan az előzőhöz egy elég kritikus jelentésnek ígérkezik, de ahogy a, a roma stratégia esetében itt is már az Európai Parlament konkrét javaslatokkal fog szolgálni, annak idején is a bizottsági és tanácsi dokumentumban nagyon jelentős beleszólásunk volt, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Most is szeretnénk, hogy egy szinttel tovább lépjünk, és egy olyan közös, összehasonlítható és megbízható indikátorokra alapuló ellenőrzési rendszert vezessünk be aminek segtségével megakadályozhatnánk azt hogy a roma programok és a szegénységet felszámoló nem roma programok is csak az ablakon kidobott pénz legyen mint ahogy ez az elmúlt húsz év tapasztalata mutatta és amiért az európai roma stratégia tulajdonképpen megszületett. nekem nagyon tetszik azok a konkrét lépések magyar lévén sokkal jobban rálátok ebbe erre ugye ahogy például a magyar kormány próbálkozott hogy konkrétan megegyezett a roma szervezetekkel arról hogy, hogy kellenek papírra leírt megegyezett számok amiket igenis kötelező teljesteni. ez a többi tagállam stratégiájában nincs meg. azt is látjuk hogy sok tagállam elfeledkezett a, a pénzről ami ezekhez a programokhoz járna és nem látjuk azt hogy a nagy fejlesztési forrásaikon belül és a nagy fejlesztési programjaikon belül legyen ez a, a legyen ez akár munkahelyteremtés vagy oktatási reform nem látjuk hogy, hogy beépítenék ezt a szegénységstratégiát mint a tevékenységük részé és ugyanígy az jövet évi meg a következő 14 20 as időszakra szóló financiális terveikből is nagyon sok tagállam kihagyja azt is óriási problémának látjuk ebbe az egy évbe ez is nyilvánvalóvá vált és, és a bizottság is többször mert róla beszélni hogy nagyon gyenge a civilek bevonása tehát akikről szól ez a projekt akik, akiknek az életén változtatnia kell ott úgy látjuk, hogy nem érik el ezeket a rétegeket a civil szervezetek, és nem igazán azt képviselik, amit, amit, ö, amit ö, a helyi közösségek szeretnének így jó programok ugye nem is születhetnek és nagyon kevés az olyan struktúrál dialógus ahol ezek a civil szervezetek megszólalhatnának. ez a mai ez egy ilyen alkalom ez nagyon jó hogy ez van de itt is ennek a jelentésnek a kapcsán is három szervezetet tudnék a women's lobby az inár és a roma policy coalition aki hozzánk fordult ahhoz hogy dolgozzunk együtt ezen az anyagon tehát nagyon kevés a civileknek a a, hozzászólása én úgy látom végre elkészült a krízis térképe európának most már látni is szeretnénk szeretnénk tudni hogy hol vannak azok a borzalmas magyarországi romániai szlovákiai bulgár de akár nyugat európai államokban is de úgy én görögországban láttam legutóbb de portugáliában található óriási urbán és rural gettók ahol, ahol semmifajta beavatkozás nincsen még a nemzeti akciótervek szerint sem. tehát itt is nagyon csodálkozom és remélem hogy a hogy a, a bizottság sokkal keményebben meg fogja követelni, hogy ezekre a konkrét nagy tömegekben tízezres telepeken tengődő emberek életére is konkrét irányított cselekvés menjen, ne csak kis és nem komplex projektek. És az utolsó kérdés, amit felhoznék, az pedig az, hogy én úgy látom, hogy nem működik a, azok a, azok a intézményi keretek, amiket mi felállítottunk tavaly, és tartalommal szerettük volna megtölteni feltételeként annak, hogy nagyon jó szakemberek dolgoznak ezekben a, az intézményekben. Tehát szeretnénk látni, hogy a nemzeti kontaktpontoknak a, a, a szervezete az sokkal jobban funkcionáló, keményebb a, keményebbek a viták, és a rossz gyakorlatok példájától sem riadnak vissza a tagállamok. Tehát most azt látjuk, hogy, hogy, hogy vannak programok, de nem érik el azt a minőséget, amit el kéne ahhoz érni, hogy tényleg látható változást legyen az emberek életébe. Köszönöm szépen, azt hiszem én már kihasználtam a következő időmet is, amit <laughs> raportőrként kapnék. Köszönöm. Thank you, Mrs. from Köszönjük szépen, Járóka asszony. Most pedig az elnöki asztal mellől Gönc Kingának adom meg a szót. Nem akarok hosszan beszélni, mert igazából az a feladat, hogy azt hallgassuk meg, aki azért jött ide, hogy a terepről, a területről ö, szerzett tapasztalatairól számoljanak be. Nagyon fontos, szinte a legfontosabb eredmény az, hogy ezen a nemzetközi szinten beszélni tudunk a roma integrációról nem látjuk a cselekvési tervet, még mindig nem látjuk a, az elkülönített pénzeszközöket, és sokszor nem látjuk még a politikai akaratot sem, sem a nemzeti szinten, sem akár itt. <clears throat> Eh, a roma stratégiához szükség van a politikai akaratra, de számomra nagyon érdekes, hogy egyrészt ugye vannak papírjaink. Nem csak papírtigrisek, hanem valódi papírból készített dokumentumok. Ugyanakkor szakpolitikai döntések is születnek a tagállamokban. Azt látjuk azonban, hogy a szakpolitikai döntések és a roma integráció feladatai nem igazán vannak fedésben. Például legalábbis Magyarországon azt látjuk, eh, hogy van szegregáció, ugyanakkor harcolunk azért, hogy ez csökkenjen, hogy növekedni tudjon az iskola látogatás mértéke. Az Európai Parlamentben beszélünk arról, amit otthon is próbálunk, hogy például majd később a magasabb szintre vitt tanulmányi kötelezettség eredményeket hozzon, Ugyanakkor szükség van arra, hogy a programokhoz új pénzalapokat rendeljünk hozzá. A Magyarországon vannak EU pénzeszközök. Itt például az EU-s pénzeket nem arra fordítják, hogy a, fiatalokat iskolába tartsák, segítsék a tovább tanulását, tanulásokat. Nagyon is ellentmondó helyzetek ezek, és verbális szinten rózsaszínre fessenek mindent, a valóság azonban épp ennek az ellentetje, úgyhogy remélem, hogy az, a szakértőink mindenről számot adnak majd. Egyébként az árnyék jelentéstevő a civil szervezetek képviseletében van itt, mindig nagyon érdekes az itteni a bizottsági jelentést, illetve az árnyék eh, jelentéstevőknek a munkáját. Úgy érzem, hogy őket egy fedél alá kell hozni, össze kell dolgozni a munkákat. Van egy jelentés, amiből egyértelműen kiderül, hogy az helyzet nem javul, és kiderül, eh, hogy eh, nagyon is hiányoznak az alap adatok, erre rendkívül nagy szükség volna. Nyilván e, jó volna, hogyha tudnánk, hogy mi a legjobb szakmai gyakorlat, mi a bevált gyakorlat, azonban a legfontosabb az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a valóságos helyzet ott lent a földön, ahol ténylegesen élnek az érintett népcsoportok. Az is egyértelmű, hogy e, a tagállamoknak e, nagy felelőssége van ez ügyben, de hát az európai intézményeknek, a parlamentnek, a tanácsnak, a bizottságnak nem kevesebb a felelőssége. Szükségünk van roma és egyéb civil szervezetekre. Ezeknek azonban pénzre van szükség, finanszírozásra van szükség, mert különben nem tudják teljesíteni a feladataikat. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és örömmel várom a következő előadókat. Köszönjük szépen, Gönc asszony. Most pedig megkezdődik az első panel. Az Európai Roma Integrációs Keretrendszer első stá- stációjának az eredményei. Nos, megkezdjük az előadásokat, és a, a hallgatóságtól pedig azt kérjük, hogy hogy ha van véleményük, mondják el. Először is üdvözlöm Rövid Márton urat, aki eh, kutatással és szakpolitikákkal foglalkozik. Ő egyébként a Kisebbségi Kutatóintézetben dolgozott, a Magyar Tudományos Akadémiában, illetve a Magyar eh, eh, Külügyi Intézetben. Rövid Márton urat üdvözöljük, megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos panel találkozót. Szeretném az úgynevezett árnyék jelentés megállapításait feltárni önöknek, amelyeket eh, Gönc Kinga eh, is bemutató az előbbiekben, illetve egy PPT prezentációt is szeretnék bemutatni, úgyhogy kérem, hogy lapozzanak a következő oldalra. Szeretném egy mondatban elmondani, hogy eh, mit gondolunk, hogyan lehet monitorozni a megfelelést nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, mint az EU-s keretrendszer, aztán pedig a civil társadalom monitoring jelentéseit fogom megmutatni, a levont tanulságokat, az EU keretrendszer jövőjét. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, bonyolult összetett képez, és annak érdekében, hogy a nemzetközi megfelelést monitorozhassuk, információt kell gyűjteni, egy szakbizottság értékeli ezt, reagálni kell rá, egy plenáris ülésen bemutatni ezeket, ajánlásokat megfogalmazni, amit az államok is elfogadnak és nyomon követnek. A következő oldalon pedig azt látjuk, hogy ilyen komplex rendszerek léteznek például a nők elleni diszkrimináció elleni küzdelem egyezménye, vagy pedig a nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezménye az Európa Tanácson. Két hiányos rendszerünk van a roma, romák esetében, az egyik a roma integráció évtizede, a másik pedig az uniós keretrendszer. Annyit mondanék, hogy az EU keretrendszerben hiányzik az, hogy egy független értékelőbizottság legyen, kötelező előrehaladási jelentések az államok számára, árnyékjelentések fogadása és felülvizsgálata, stb. következő oldalon megnézhetjük, hogy a jelentés elkészítése során hogyan jártunk el. Ez különböző civil szervezetek koordinációjával valósultak meg. Nyolc országból választottunk ki civil társadalmi koalíciókat, Albánia, Bulgária, Csehköztársaság, Magyarország, Macedónia, Románia, Szlovákia és Spanyolország, egy közös mintát adtunk, illetve egy nagyon szigorú szakmai ellenőrzési rendszert. Ezek a koalíciók pedig monitorozták, hogy a kormányok által elfogadott, 2012-ben elfogadott intézkedéseknek milyen hatásaik voltak. Láthatják a jelentés összefoglalóját, a bejáratnál kitettük ezeket kinyomtatott állapotban, és illetve az interneten is elolvashatják, hogyha megnézik a romadikét.org weboldalt, azon rajta van. Mik voltak az eredmények? Úgy találtuk, illetve azonosítottuk a civil társadalmi, civil szervezeti koalíciók pozitív intézkedéseket azonosítottak, és nagyon pozitív mainstream intézkedéseket. Azt hiszem, hogy nagyon fontos megállapítás volt ez, hogy voltak olyan pozitív intézkedések, amelyek nem kerültek megfelelően végrehajtásra, illetve kidolgozásra, tehát ezek voltak a hiányosságai, illetve nagyon sok negatív intézkedés volt a stratégián belül és a mainstream intézkedéseken belül. Nem fogom az összes illusztrációt részletezni önöknek, mert kevés időm van, de néhány országot megemlítenék, hogy lássák, hogy miről van szó. Sikeres intézkedéseket fogok említeni az integrációs stratégia esetében, ez például a Köztársaságban a Roma Pedagógiai Asszisztensi Program, ez egy nagyon jó, pozitív diszkriminációs rendszer középiskolai szinten. Itt általános intézkedéseket láthatnak a következő oldalon, például nézzük most Spanyolországot, az Antenna, diszkrimináció ellenes hálózat, vagy Románia esetében a iskolatei program és vannak olyan intézkedések, amelyek pozitívak, viszont nem kerültek megfelelően végrehajtásra, például Magyarországon a roma női szociális asszisztensi hálózat jó lenne, de a kiválasztás és a képzés még javításra, fejlesztésre vár. Aztán Romániában is vannak olyan intézkedések, foglalkoztatás elősegítők, amelyek potenciálisan jók, de még fejlesztésre várnak. Voltak 2012-ben olyan végrehajtott intézkedések, amelyek meglehetősen negatívak voltak vagy nem voltak kedvezőek a roma közösség számára. Például Magyarországon a közfoglalkoztatási rendszer nem biztosít hozzáférést az elsődleges munkaerőpiachoz, Macedóniában például az infrastruktúrális fejlesztések a szegregációval, a lakossági szegregációval nem tudtak megbirkózni, Szlovákiában pedig szintén voltak hiányosságok. A következő lapon pedig láthatjuk, hogy melyik azok a szakpolitikai intézkedések, amelyek károsak voltak a romák számára. A cseh köztársaságban egy szociális reformot vezettek be, aztán Magyarországon az oktatásügyi reformot említette már Gönc a Szlovákiában a mentálisan hátrányos helyzetű gyermekek esetében egy párhuzamos iskolai lehetőséget biztosítanak, amit gyakorlatilag szegregálja a roma gyermekeket, és hasonló probléma merült fel Spanyolország esetében. Általánosságban azt mondhatom, hogy a következő tanulságokat lehet kiemelni az EU keretrendszerből. Az egyik nagyon fontos, amit már kiemeltek egyébként, hogy valódi roma részvételre van szükség, ugyanis ők tudják, hogy hogy áll a helyzet valójában, ők élnek ott a hely, helyszínen, ezért nagyon fontos, hogy a roma civil szervezeteket bevonjuk. Ezen kívül pedig fontos hogy a szakpolitika ne mondjon ellent a célzott intézkedéseknek, aztán pedig a nem roma társadalomban tapasztalható elő ítéletességet valahogyan kezelni kell méghozzá hatékonyan, illetve kialakítani az egyenlőség és a sokszínűség kultúráját, és a magánszektorban pedig a magánszektort is be kell vonni a romák integrációs programjába. Úgy gondoljuk, hogy a vállalkozások, a vállalatok nagyon sokat tehetnek ez, ebbe az irányba. Aztán pedig hogyan lehet tovább fejleszteni az EU keretrendszert megállapításaink fényében. Négy pontot szeretnék kiemelni. Az első egy taktikai pont. Nagyon fontos, hogy a monitoring és beszámolói rendszert beillesszük a meglévő uniós keretrendszerbe és a roma integráció évtizedébe, azt javasoljuk, hogy szakértői munkacsoportokat hozzanak létre, amelyek a roma munkacsoportot, illetve a nemzeti kapcsolattartó pontokkal is együttműködik. Ezt meg kell erősíteni. Ezen kívül pedig azt javasoljuk, hogy külső felülvizsgálatot végezzenek az Európai Uniós finanszírozás felhasználásáról, végezetül pedig úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogyha egy Európai Unió szerte monitoring rendszert alakítanának ki a gyűlöletbeszéd ellen. Az utolsó diámon pedig szeretnék néhány fontos pontot kiemelni az Európai Parlament lehetséges szerepvállalásáról. Úgy gondoljuk, hogy alapvető fontosságú, hogy az Európai Parlament előrehaladási jelentéseket kérjen be az Európai Bizottságtól, amely országspecifikus értékeléseket és ajánlásokat tartalmaz. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek támogatnia kell a civil társadalmi monitoring finanszírozását a roma stratégiák esetében. Aztán pedig az Európai Parlamentnek azt javasoljuk, hogy fogadjon el egy állásfoglalást a roma ellenes rasszizmus kapcsolatban a tagállamokban, illetve a cigány ellenesség ellen ugyanúgy lépjen fel, mint az antiszemitizmus ellen. Illetve azt is támogatjuk, illetve támogatni kell az Európai Parlamentnek, eh, hogy az Európai Bizottság valódi roma integrációs stratégiát megerősítse. Köszönöm szépen figyelmüket, elnök. Nagyon szépen köszönöm ezt az előadást. Nagyon gyorsan befejezte az előadását, úgyhogy a következő vitára egy kicsit több időnk lesz. Minden esetre az előadásokat először vegyük végig. Először is Julius Rostes urat fogom felkérni, aki a Roma programok korábbi igazgatója volt az Open Society Institute-ban, nyílt társadalmi intézményben, szakértőként dolgozik, a romániai kormány számára a nemzeti kisebbségek védelme érdekében jelen pillanatban kutató és konzultás, a roma oktatási alapnál és itt Brüsszelben is nagyon aktív szerepet vállal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen fontos témában szólalhatok fel az Európai Unió egyik intézményében. A roma politikát taglalhatjuk. Három fő gondolatot szeretnék ismertetni az előadásomban, és egy kérdést vetnék fel. Először is a romák részvételét taglalnám a romákkal foglalkozó szakpolitikák végrehajtásában. Aztán a diszkrimináció ellenesség ügyét is felvetném, a romákról szóló tudás létrehozásáról, és persze a millió forintos kérdés, hogy mi a teendő mindezek érdekében. Ami a romák részvételét illeti, úgy gondoljuk, hogy az EU keresetégia nem tartalmaz olyan formális eszközt, amely biztosítaná a romák részvételét. Tagállami szinten ez nemzeti kisebbségi képviseleti kvóták alapján történik, ám a, a kisebbség, a nemzeti kisebbségek ügyénél túlmutatóban a mélyesebb, mélyebb a romák problémája. Például a szegénység elleni harc, vagy az esélyegyenlőség nem igazán kezelhető nemzeti kisebbségi védelmi eszközök révén. EU szinten aztán ott működik a Roma platform, amely azonban nem folytatott párbeszédet a romákkal. Általában a találkozókon nem láttunk roma aktivistákat. Nincs is a mechanizmus arra nézve, hogy hogyan lehet romáknak részt venni ezek platformüléseken. Úgyhogy a, politika vég, a szakpolitikák végrehajtásában, ha ezt a képet látjuk, fel, felmerül a kérdés, a korábbi gyakorlatokból tanultunk-e valamit? Például a csatlakozás előtti időszak stratégiájának végrehajtásából, vagy pedig a, a, az, in, az integrációs évtized, a decade programjából. Az egyik jelszó az volt, hogy a, a romák részvétele hát a, a siker vagy a bukás záloga lesz a Decade program számára. Hát az ilyen szlogenek nem sokat érnek, inkább azt arra kéne törekedni, hogy értelmes párbeszédet folytassanak ezek a fórumok a romákkal. Hát, meg kell tegyük az első lépéseket ebben a folyamatban. Az Európai Bizottság részéről is. Amíg a tagállamok be nem nyújtották nemzeti stratégiáikat és a végrehajtás jelentéseit, a romák részvételét igazából nem mérreglelte sem a bizottság, sem a tagállami hatóság intézmények. Aztán felvethető az a diszkrimináció ellenesség egész kérdése. Néhány nappal ezelőtt az Európa Tanács eh, emberi jogi bizottsága találkozott, a Roma és Traveler Fórum találkozott, és azt nyilatkozták, hogy nem történhet társadalmi integráció, hogyha nem lépünk fel a, a, a ellenesség a, a, ellen és a diszkrimináció ellen. Tehát a szakpolitika létrehozásában az egyenlőség, az esélyegyenlőség egyfajta mainstreaminként meg kell jelenjen minden szakpolitikában. szakpolitikában. A diszkrimináció ellenes politikák és törvények általában negatív cselekvéseket tartalmazzák, holott egy pozitív kötelezettségét is kell hárítani a tagállamra, hogy javítsák a minőségét a politikáknak. Az Európai Bizottság elég gyengén kommentálta a nemzeti stratégiákat, azok diszkrimináció ellenes betületét és az egyenlős esélyegyenlőségi betületüket nem nagyon kommentálta a bizottság értékelésében. Az EU antidiszkriminációs keretnek egy nagy hibája van, és ez elmondható az, az egész stratégiáról is, ez pedig a romák elleni ö, fai szegregáció kérdésének nem figyelembevétele, hiszen ez oktatásban és a lakáspolitikában ez alapvető jelenség is, egyfajta határvonalat húz a roma és nem roma lakosság között. Függetlenül attól, hogy mennyi pénzt ruházunk be, mennyi forrás mozgósítunk, ha a struktúrális akadályokat nem gördítjük félre, akkor semmire sem jutunk. És végül a romákat fogják kárhoztatni azért, hogy nem jel sikerül a politika. Szeretnék felvetni egy kérdést is. A, az es, a, egy önösségi irányával kapcsolatban. A, ezzel kapcsolatban a faj egyenlőség irányelv témájában. Nem látok semmit ebben. Jelenleg az irányelv tudnilik nem kifejezetten tiltja a fai alapú szegregáció gyakorlatát. Így aztán nem is nagyon lepődünk meg az a felett, hogy nagyon sok Európai Uniós alapot a tagállami kormányok épp arra használnak, hogy szegregáljanak iskolában romá gyerekeket. Különösen az iskolákban történik ez. Viszont egyszerű mechanizmus alapján történik ez. Tudnék, a hatékonyság és a kedvezetek száma között egyensúlyt kell tartani a, a, a projektek értékelésében, és általában a kedvezettek száma az a döntő érv, ami alapján értékelik a projekteket, és nem nézik, hogy mi történik a gyerekekkel voltakért. A helyzetet többféle jelentésben értékelhetjük, többféle jelentést is olvashatunk. Ám felmerül a kérdés, hogyan lehet a diszkrimináció ellenesség a gerince a nemzeti stratégiának. Most, hogy a tagállamok újraírják a stratégiákat, nagyon erős jelzéssel kéne élni ez irányban, hogy mennyire kívánatos van a diszkriminációmentességet megjeleníteni. Aztán a két első kérdést összekapcsolva, a romákról való ismeretek terjesztése nagyon fontos kérdés. Honnan tudjuk, mire támaszkodnak döntéseink, szakpolitikai döntéseink? Tudásra kell támaszkodjon, nem statisztikákon túlmutató tudásra van szükség. Statisztika nagyon fontos eszköz, de a statisztika nem mondja el nekünk, hogy pontosan hogy történnek helyben a dolgok, és miért történnek úgy. Tehát a tudásunk is meglehetősen korlátozott. És ez a korlátos tudás automatikusan hatékonytalan végrehajtáshoz vezet. Ezért a román, románi tanulmányokkal foglalkozó európai kutatási ö, keret, amelyet Európai Unió finanszíroz, nem tartalmaz, nem bír egyetlen roma ö, személlyel sem a vezetőségében. Szerintem ez a helyzet elképesztő és kiáltó. Hogyan tudjuk tehát az integrációt és a romák részvételét a szlogeneken túl biztosítani, például a tudás létrehozásában, a romákról szóló ismeretek létrehozásában. Hiszen ők tudják elmondani, hogy kik ők és mit akarnak. Tehát nélkülük nehéz lesz ezt összehozni. És mik a teendők? A romák részvételét illetően fontos, hogy tárgyalásos, delaboratív technikákat és módszertanokat alkalmazunk, nem csak a helyi szinten, hanem regionális, állami és európai szinten is. A deliberatív demokrácia eszközeit alkalmazzuk. Egy roma platformot kell létrehozni, amely képes értelmes párbeszédet létrehozni az nem baj, ha kritizálják a romák a stratégia munkáját, de mindenképpen párbeszédet kell folytatni, különben nem lesz előrelépés. És világosá tenni a kormányok előtt, hogy az esélyegyenlőség és a diszkrimináció ellenesség kell legyen a roma szakpolitikák stratégián gerince azok megújításakor. A, szegregáció, a, a fai szegregációt pedig észre kell venni, a diszkrimináció egy sajátságos gyakorlataként meg kell jelölni. Az is fontos, hogy minden lehetőséget garantáljunk arra, hogy az EU pénzeket ne költhessék roma szegregáció célokra. Meg kell vizsgálni, ki kell vizsgálni ezeket a gyakorlatokat, meg kell nézni a tagállami kormányokkal kötött finanszírozási megállapodásokat, és az eredményekről be kell számolni az Európai Parlament előtt. A roma integráció és részvétel előfeltételekkel legyen minden EU által finanszírozott intézkedés elfogadásának. A részvételi alapon működő cselekvési kutatás alapján kell a romákról tudást felhalmozni, annak érdekében, eltámaszkodóan szakpolitikai döntések és hatékony szakpolitikai végrehajtás jöjjön létre. Az Európai Bizottság tudás létrehozási gyakorlatait is felül kell vizsgálni tehát. Már csak a románi tanulmányokkal foglalkozó nem, hálózat szerzett tapasztalatok alapján is. Ha egy dolgot ki kéne emelnem, akkor ez az volna, hogy egy független értékelést kéne létrehozni arra, hogyan költik el az Európai Uniós pénzeket a roma integrációs célokra. Ezt az Európai Bizottság maga nem végezheti el ezt az értékelést, hiszen itt egyfajta összeférhetetlenség érvényesülne. Az Európai Parlament volna az az intézmény, amely ilyen független értékelést elvégezhetne, és nyomást gyakorolhatna ennek eredménye alapján a bizottságra, hogy vállalja a saját felelősségét arra nézve, és hogyan költik el a romákra szánt pénzeket voltak éppen. Ez nem, nem lehet a nemzeti kormányokra hagyni, hanem bizony a bizottságnak is vizsgálódnia kell ez ügyben. Köszönjük, Rostás úr! Értettük, hogy milyen célokat hangsúlyozott, és nagyon fontos, hogy tartsuk az időt, hiszen egy harmadik tanunk is van, aki majd e, beszámolott tart nekünk, ő pedig Lina Papa Mihalopulu, aki a DG Justice, az igazgatósági, igaz, igazságügyi e, főigazgatóságnak a roma koordinációval e, foglalkozó egységét vezeti. Reméljük, hogy az előadása végén még marad idő a fitára. Köszönöm szépen, nem vagyok én tanú. Én inkább vádlott vagyok, legalábbis annak alapján, amit eddig hallottam. Vannak központi témák, nem akarok egyedi észrevételekre válaszolgatni és ezzel vesztegetni az időt. Igazából nem rózsás a kép egyáltalán. Ezt jól példázza a civil eh, társadalom eh, által adott információ, illetve az előadók által eh, adott beszámolás. Köszönöm egyébként, hogy meghívtak ide. Igen jelentős a helyzet, igen nagy a probléma a romák bevonásával kapcsolatban, felzárkóztatásával kapcsolatban. Hol állunk? Most két éve van, hogy megalakult az, a roma keretrendszer, ennek a végcélja a 2020-as év. Tehát nézzük meg az alapelvet. Mit tettünk eddig? Végül is tettünk pozitív dolgokat az Európai Unió történetében első ízben, minden egyes tagállamban van vagy egy nemzeti és stratégia, vagy különféle konkrét intézkedések történtek, kivéve Márta. Igaz, hogy nekük, nekik az a helyzetük, egy levélben levélben tájékoztattak erről. Azt mondták, hogy a roma kérdést akkor kezdhetik majd megoldani, ha lesz náluk roma lakosság. Úgyhogy náluk nincs ilyen. Ez más, más különben azt jelenti, hogy, hogy a nyilvánosságban politikailag minden tagállam ö, konstatálta, tudomásul vette, hogy problémák vannak a romák felzárkóztatásával kapcsolatban. Mi a bizottság részéről rendszeresen beszámolunk a tanács, illetve a parlament felé, pontosabban évente egy alkalommal az előrehaladásról. Eddig egy jelentés született. Az első jelentésünk, ami 2012-ben született, az nem volt más, mint a stratégiák, intézkedési tervek, integrált szakpolitikai intézkedések eh, felmérése, amelyet a tagállamok adtak be. Hát ugye ebből is látszott, hogy egyáltalán nem rózsás a helyzet. De eh, annál a konkrét jelentésnél, a jelentéssel együtt egy belső munkadokumentumot is kiadtunk. Ebben leírtuk, hogy az érintett stratégiájaknak melyek a gyenge pontjai. Ezek a dokumentumok egyébként hozzáférhetők az interneten. Minden egyes tagállam esetében vannak gyenge pontok, és ezekre rámutattunk. Ezzel egyidejűleg bizonyos e, gyengeségeit kimutattuk az európai keretrendszernek is. Vannak bizonyos strukturális kérdések, amelyekkel szükséges volt foglalkozni. Amit Lívia mondott, amit Gönc asszony mondott, amit a kollégáim mondtak, ebben semmi újdonság nincs. Tudjuk, hogy probléma van a civil társadalommal folytatott rendszeres dialógus területén. Tudjuk, hogy a romák hangja ebben az egész folyamatban, ami a romákról és a romákért szól. Nos, az ő hangjuk alig hallatszik. Ezt is feltártuk. Azt is feltártuk, hogy az EU pénzeszközeit nem megfelelően használták fel. A civil társadalom is elég gyengén vesz részt e, ezekben a dolgokban, mert administratív kapacitások hiányoznak, vagy nincsenek pénzeszközök. Ezeket feltártuk és bevettük a jelentésbe. Azonban be kell számolnunk egy sikerről is. Az a tény nevezetesen, hogy minden egyes tagállam kinevezett egy nemzeti e, kapcsolattartó pontot. Ezek a nemzeti kontaktpontok nem rendelkeznek azzal a kapacitással, hogy koordinálják a tevékenységet, nincsenek megfelelő eszközeik, de azért mi is nyomást fejtünk ki. Ez a mi feladatunk a bizottság részéről, e, ugye meg összehívtuk a nemzeti kontaktpontoknak a találkozóját, és a lehető legnagyobb nyomást fejtettük ki a saját hatáskörünkön belül ennek ellenére. Itt megosztott felelősség terhel valamennyünket, bizottságot, tanácsot, Európai Parlamentet, civil társadalmat. Ez, ez a munka nem egy intézmény vállaira nehezedik. A DAG-t és az OSI részéről ö, kaptunk segítséget. Egyébként mindenkitől szívesen vesszük a hozzájárulásokat mindenfajta együttműködésre nyitottak vagyunk. Akár mondhatnám, hogy egy magánszemély is ad információt Magyarországról, egy orvos vette fel a kapcsolatot velünk, aki egy oltást szervezett meg saját kódfejből. E, mindenképpen szükségünk van segítségre, és mindenkinek az együttműködésére számítunk. Az idei évben egy tanácsi állásfoglalásra tettünk javaslatot. Miért? Mert feltártuk a problémákat, és bizonyos esetekben van puha jogszabály. Ezeknek alapján ugye bizonyos dolgokat elfogadtak, a szerződés 19.1-es cikkeje kimondja, hogy névtelenséget kell biztosítani a politikai nyomás, ami a tagállamokra nehezedett, az a saját tanácsi következtetéseik alapján létezett. A tanácsi következtetéseknek azonban nincs közvetlen politikai hatása. Úgyhogy szeretnénk ezt megerősíteni. Meggyőző módon, hiteles módon kell harcolnunk a diszkrimináció ellen ez az egyik első ö, ö, dolog, amit megállapítottunk a felmérés során, és ez fontos alapja a stratégiának. Egyetértek mindazzal, ami eddig elhangzott a teremben, de legyen a dolog egyértelmű. Itt nem csupán a bizottságról van szó, ezt a munkát a bizottság nem tudja és nem is képes együtt egyedül elvégezni. Mindent E, mindennel e, egyetértünk, ami történt, ezekről jelentéseket is készítettünk, e, sőt már megkezdjük az előkészületeket a társintézményekkel a következő jelentésre. A következő jelentés mind a négy pilléren és mind a négy, mind, minden stratégiával kapcsolatban ad majd beszámolót. Ez egy megfelelő teljes körű jelentés lesz. 2014-ben jelenik majd meg. Már dolgozunk rajta. A tanácsi együttműködés során a pénzeszközök felhasználására már tettünk lépeseket, megpróbáltuk rávenni a tanácsot is, hogy elkülönítsenek pénzeszközöket, de hát ugye mindenkinek megvannak a maga korlátai. De próbálkozunk. A magam részéről ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm mind a hármoknak az előadásokat, most pedig akkor kérdések és válaszok időszaka következik, hogyha valaki szeretne hozzászólni, de ne felejtsük el, hogy mondjuk olyan két-három percre kellene korlátozniuk magukat, annak érdekében, hogy még lehetőség legyen a válaszadásra. A második panet 16.45-kor kezdődik. Lész úr, parancsoljon! Um... Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Valahányszor arról beszélünk, illetve a romákról beszélünk, a romák helyzetéről itt az Európai Parlamentben, mindig azt veszem észre, hogy van egy olyan fontos aspektus, amiről megfeledkezünk, ez pedig a személyes felelősség aspektusa, az észszerűség szempontja, mégpedig személyes szempontból vizsgálva. A józan ész. Ez persze semmiben nem terjed, nem tér el attól, amit az előbbi hozzászólók mondtak, hanem azt azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokan összpontosítanak erre az áldozati szerepre, és nem arra, hogy hogyan lehetne javítani a dolgokon. Olyan problémákról kell beszélnünk, amelyek még nem, felül, nem merültek fel a roma helyzettel kapcsolatban. Például arról beszélek, hogy Nagyon sok probléma merült fel a beiskolázással, illetve az iskolába járással kapcsolatban, hiszen nagyon sok roma gyermek marad ki az iskolából, és ez mm, nagyon gyakran a bűnözéshez vezet. Hollandiában például Dina Szigó megvizsgálta, a bűnözési statisztikákat, és azt állapította meg, hogy nagyon nagy volt az ellenállás, amikor a bűnözésnek ezzel az aspektusával foglalkozunk a roma közösségekben, de ezt nem szabad szem előtt évesztenünk. A roma közösségekben aránytalanul magas a bűnözők aránya. Nagyon sok olyan probléma merült fel, amelyeknél meg lehet találni a problémák gyökerét a roma közösségekben, nem csak a roma közösségben, de ott is. És ezeket a problémákat egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk. Igenis, magas szinten kell beszélnünk ezekről a problémákról, és hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk megoldani. Bronz következik, parancsoljon. Ha van rosszabb annál, hogyha szándékosan, a szándékos ártalmokozásnál ártalmakozásnál az, az a, a szándék nélküli, amikor a tények fölött szemet hunyunk, ha viszont valaki szándékosan okoz kárt, akkor legalább a valóságot figyelembe veszi. Mi is tehát a valóság figyelembe vételéből származó ártalom, ártalom okozás? Nagyon finom eszközökkel is el lehet ezt érni. Ha a romákat úgy festik le, olyan emberekként, akikre rákényszerítenek dolgokat, és akik nem tettek semmit maguk ellen, vagy magukért. Úgy festik le őket, mint akik nem viselnek, felel, nem viselnek felelősséget a sorsukért, nem tehetnek és nem tesznek semmit magukért. Nem tudok elképzelni sem rosszabbat, ártalmasabbat, mint hogyha egy népcsoportot így festenek le, így ábrázolnak. Gyakran elmondják, hogy nem lehet, vagy nem szabad általánosítani, különösen nem egy, emberekkel kapcsolatban. Ugyanakkor azt is el kellene mondanunk magunknak, hogy általánosságot nem szabad, nem szabad általánosítani egyénekkel szemben sem, ha nincs rá okunk. Milyen általánosságokat ról beszéltek önök ma délután. Beszéltek a szörnyű gazdasági helyzetről, és sokszor zavarba ejtő társadalmi körülményekről. Lehet-e mások által megváltoztatni valaki helyett a körülményeket? Talán lehet, de semmiképp sem az illetők beleegyezése nélkül. Azt is elmondhatjuk, hogy az életmód teljes, mód, teljes megváltoztatása, tehát egy az, ha rákényszerítenek valakire egy népcsoportra egy teljesen más életformát, az nem megfelelő. Lehetőségeket kell megnyitni, különösen a gyermekek számára. Ám az egyetműködés per definíció nem hozzájárulást igényel, nem lehet ilyen szakpolitikát együttműködés rákényszeríteni senkire sem. Lássuk, mik azok az általánosítások, amelyekről beszélünk. Viselkedés és tapasztalat alapján álló általánosításokról beszélünk. A Libében volt talán két éve egy meghallgatás, nem emlékszem pontosan mikor, az embercsempészet témájáról. Az Európol vezetője szólalt fel. Nagyon körültekintő kérdést tettem fel, nem akarta megbántani senkit akkor. Megkérdeztem, van-e van olyan, van -e olyan társadalmi csoport, amely aránytalanul nagy számban szerepel, vagy a csempészők, vagy a csempészettek körében az Európol elnöke azt mondta, mind a kettő válaszra az a, a kérdés az a válasz, hogy a roma csoport az, amelyek az áldozatok és az elkövetők között is aránytalanul magas számban szerepel. És az, hogyha nem beszélünk a problémáról, az nem fogja megoldani magában. Van további hozzászóló, esetleg a civil szervezetek képviseletében van-e valaki, aki hozzászólna? Akit érdekel, aki hozzá akar szólni, kérem, szóljanak. Szabina Achterberg vagyok. A Roma és a Szinti Népesség Szövetségének a holland képviselete, a képviseletét vezetem szeretnék arról beszélni, hogy Hollandiában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 és hát különféle lakókocsikkal települnek. De ilyen parkoló, vagy ilyen lakókocsit befogadó hely nem, nagyon van. Nem akarnak ezek az emberek betelepülni normális házakba. Mi a saját pénzügyi kereteinken belül ebben nem tudunk segíteni, külön támogatásunk nincs erre. 30 év után egyetlen új ilyen lakókocsi parkoló sem épült. Nagyon sokszor okoz problémát a bűnözés is, vannak helyzetek, amikor egész egyszerűen nincs segítség. Nagyon keserves tapasztalataink voltak a második világháború során számos újságcikket gyűjtünk egyébként a saját szervezeteink révén, hogyha érdekel bárkit, akkor megtekinthetik. Volt egy nácinak egy fia, egy náci pártvezetőnek egy fia, aki azt mondta, hogy az összes lakókocsi parkolóhely, ami csak létezik, be kell, hogy csukják pillanatnyilag ilyen hangok hallatszanak. Hogyha megnézzük a kelet-európai helyzetet, az is ö, elég ö, súlyos, de nekünk megvannak a magunk sajátos problémái. E, és ugyanez igaz a nyugat-európai országokra is. Európára, mint egy egészre kell odafigyelnünk. Van egy cikkgyűjteményünk, ilyen témákat gyűjtünk, ez rendelkezésre áll tehát nagyon fontos lenne, hogy a, az ilyen vándoroknak a, a lakókocsiait, a mozgó ö, lakáskörülményeit valahogy elhelyezzük. Ehhez azonban nincs megfelelő finanszírozásunk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Zippel asszony kezét láttam felemelkedni, megadom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon fontos, hogy általánosabban még egyszer utaljunk arra, hogy néhány éve azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a kisebbségek kezelésének kérdésében, meg a bevándorlás kérdésében nagyon sok restriktív intézkedés születik, született az elmúlt években a tagállamokban. És sajnálatos módon ez a helyzet, és arra is utalnunk kell, hogy a romák csoportja éppen az, amely több éve újra és újra diszkrimináció áldozata és előítéletekkel kell, hogy szembenézzem. Ami a romákról szóló vita során elmondható, sajnálatos módon mond, utalnék arra, amit most e körben is hallottunk. Szép dolog az, hogy arról beszélünk, hogy az ember saját életéért felelősséggel kell bírjon. Ám nem tudom, hogy ez mit, mond a, mit mondhat ez az igazság, úgymond a romák helyzet, helyzetéről. Aztán az is szép gondolt, hogy minden gyerek járjon iskolába. Ám ez hogy működjön, hogyha a helyi felelősök nem indítanak buszokat például, hogy a gyerekek a tanyáról be tudjanak járni, vagy távol helyekről iskolába, hiszen fizikailag nem, fizikailag nem lehetséges iskolába járni, és a jelentésekben is gyakran halljuk, hol vannak hiányosságok az intézkedések végrehajtásában, és általában a, a megközelítésekben. Én ugyanakkor függetlenül bizonyos hozzászólásoktól örülök annak, hogy a témával egyáltalán foglalkozunk, hogy nagyon intenzív módon tárgyalunk ezekről a kérdésekről, ám azt gondolom az is probléma már, ez a probléma is nem csak a romákra érvényes, hanem van egy van egy szép mondás a hazámban, hogy be kell vonni az érintetteket, nagyjából ügyet lefordítani. Ezt gyakran mondjuk, ám bizony végre is kell hajtani, épp különösen akkor, hogyha társadalmi hátrány szenvednek az érintettek, és nagyon nehéz elérni őket, nagyon nehéz bevonni, megszervezni a részvételüket a problémák tárgyalásában. A roma stratégia vitának kezdetén már elmondtam, hogy biztosan nagyon sok célcsoporttal foglalkozhatnánk mélyebben. Ha sikerrel járnánk a romák esetében, akkor ez áttörés lehetne, hiszen minden egyéb európai kisebbség integrációját könnyebbé tenni, hogyha valamiféle jó példával járhatnánk elől a roma integráció tekintetében. No hands. Köszönöm szépen. Többen nem szeretnének felszólalni. Azt hiszem, hogy akkor most megadnám a lehetőséget, hogy választ adjanak. Azt kérem önöktől, hogy a lehető legrövidebben, ugyanis 16.45-kor kell folytatnunk. Először is rövid úr parancsoljon. Igen, nagyon röviden szeretnék az első két hozzászólásra reagálni, és arra a részre, hogy amivel egyetértek, tehát, hogy a romákat ne áldozatként kezeljük, hanem aktív résztvevőként a szociális, a társadalmi integráció tekintetében hogy részt vegyenek a döntéshozatalban, olyan döntések meghozatalában, amelyek érintik az életüket. Ez a cselekvőképességgel való felruházásukat is jelent, és azt hiszem, hogy nagyon fontos tényezőt említettek meg, ezt erősen támogatom jó magam is. Elnök Rostás úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én magam Roma vagyok, és tudós. Nagyon sok állásponttal egyet tudok érteni, én az egyetemen tanítok, roma szakpolitikákról adok elő, és a következő történetet szeretném önnek elmondani. Amikor azt mondtam, hogy az ismeretek mutassanak túl a statisztikákon, akkor pontosan ilyen valóságokra gondoltam. Igen, a romák között a bűnözés egy tényező, egy tény jobban mondva, és ezt nem szabad letagadnunk. Azonban nem szabad ilyesfajta összehasonlításokat tenni, hogy a romák között körében a bűnözés sokkal nagyobb arányú, sokkal számszerűsíthetőbb, mert nyilván, hogyha valaki tíz kis bűncselekményt elkövet, az nyilván egy pénzügyi bűncselekménnyel nem hasonlítható össze. Azonban nyilvánvalóan nem akarom tagadni ezzel, hogy a bűnözés ez ne jelentene problémát. Romaként, tudósként azt szeretném elmondani önöknek, hogy a kormányok miért nem hajtják végre megfelelően a jogszabályokat, illetve a rendészeti szervek. Ez porzasztó nagy probléma. Nem csak akkor kell a jogszabályokat végrehajtani, amikor a bűnözésről van szó, hanem amikor a szülők nem hajlandóak iskolába vinni a gyereküket. Ott igenis a törvényeket alkalmazni kell, betartatni kell, ugyanis a gyereknek szükséges, sőt joga van az oktatáshoz. És nem feltétlenül a szülőnek a joga, hogy megtagadja a gyermekétől az oktatási lehetőségeket. Tehát amikor a jogszabályok alkalmazásáról beszélünk, akkor nézzük meg pontosan, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. Nagyon gyakran a kormányzati hivatalok maguk sem tartják be a jogszabályokat, mert a rasszizmus olyan nagy mértékben jelen van ezekben az intézményekben. Ahogyan elmondtam, és ezért is örülök ennek a vitának egyébként, mert eszmecserére ad lehetőséget, de az egyetértéshez igenis két félre van szükség. Hogyha az egyik fél nincs jelen, akkor nem beszélhetünk egyetértésről. Természetesen az emberkereskedelem nagyon kényes kérdés, és ezt nagyon könnyen lehet azt összekötni statisztikák alapján a romákkal. Elkövetőként és áldozatként is. De megint csak visszatérek ahhoz, hogy hogyan hajtják végre a jogszabályokat. Nagyon gyakran a rendőrök, a rendészeti szervek nem hajlandóak elmenni a roma településekre vagy kerületekbe, hogy betartassák a törvényt, mert nem érdekli őket hanem inkább csak a többségi társadalommal szeretnének foglalkozni. Ha az emberkereskedelemről beszélünk, azt is ki kell mondanunk, hogy az ügyfelet is büntetni kell, ne csak az áldozatot, illetve ne azokat, akik az emberkereskedelmet elkövetik, és nagyon gyakran a kliensek nem romák. Ezt azért ne felejtsük el. Úgyhogy nagyon röviden ezeket az észrevételeket szerettem volna elmondani. Köszönöm, mondja az elnök, és mikrofonon kívüli hozzászólást hallunk. Thank you, no problem. It's something very common. Köszönöm, semmi probléma. Nos, teljes mértékben Egyet értek Rostás úrral. Még egy további lépést is tennék. Én a magam részéről nem vagyok roma, de büszke lehettem volna, ha roma lehettem volna. Itt nem csak arról van szó, hogy ők kevesebben vannak. Arról van szó, hogy a statisztikai adatokat hogyan értelmezzük nem tudom, hogy az Europol milyen adatokat gyűjtött be az emberkereskedelemmel kapcsolatban. Meg kell vizsgálnunk, hogy az adatok elemzésénél mi volt a cél. Tehát itt van egy újabb tendencia Ugye vannak nők, akik Kelet-Európából kerülnek ide, mert ide csempészik őket, de ezt én honnan tudjam? Tehát nagyon fontos, amit hallottunk az előbb, nagyon fontos, hogy mindenki megértse, hogy már nem gondolkodhatunk sztereotípiában. Nem gondolkodhatunk csak úgy, hogy a romák nem akarnak felzárkózni, <clears throat> hanem E, igazából ők a saját életüket és a gyerekük életét is jobbá akarják tenni. Nem mondhatnánk azt, hogy egyetlen szalmaszállat se tette keresztbe, mert ez stereotípia. Tudjuk, e, ez a tapasztalat a stereotípiák alapján ítéli meg őket a társadalom. Ez az ő életük, úgy élik, ahogy bírják, úgy, ahogy az adott körülmények ezt lehetővé teszik. A diszkrimináció e, említésekor a komoly diszkriminációról beszélek. Ha Magyarországon a cigány gyerekek, illetve ha a gyerekek ö, ö, koldulnak, akkor ö, nincs bűnügyi eljárás a szülők ellen. Hogyha egy nem roma gyerek csinálja ugyanezt, akkor a tanár felhívja a szülőket, és megkérdezi, hogy mit csinál a gyerek. De ez, ez lehet, Románia lehetne bármelyik másik ország, nincsenek igazi szankciók számos megbeszélést folytattunk, és számos témát tűztünk napirendre. Amikor az oktatás kerül sorra, akkor a tanácsnak azt mondjuk, hogy meg kell határozni az iskola kötelezettség időtartamát. Először ugye ez az elemi iskolát jelentette. Nos, addig az iskola kötelezettségi korhatárig egyformán kell alkalmazni a jogszabályokat. A Magam részéről ezt akartam mondani. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen a válaszokat, a hozzászólásokat, és köszönöm szépen a panel résztvevőjének, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy rendelkezésre álltak. Nagyon örülünk, hogy megosztották a véleményüket velünk. Most egy rövid film bejátszás következik. Ez 5 perces lesz. A tolmácsok jelzik, hogy a film szövegét nem fordítjuk. Meglátjuk.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 e fai capire al comunitario che bisogna uscire dal campo. Köszönöm szépen, akkor most svédre fogok váltani, kérem tegyék fel a fejhallgatójukat, ha nem tudnak svédül. Uh, väldigt känsloladdad film tycker jag. Och, eh, och... Köszönöm szépen. Nagyon megindító film volt ez. És egy olyan európai helyzetbe tekinthettünk be így, így módon, amelyről nem tudtunk korábban, és ennek az üzenetét visszük majd magunkkal európai parlamenti képviselőként, ennek az üzenetét, hogy mi történik. A szakbizottságunk tagjai is egyébként el fognak látogatni majd, és megnézik a, azt a helyzetet, ami a romákat jellemzi ma Európában. Természetesen ez mindenkinek nagyon nehéz helyzet. Térjünk át akkor a második részre, Kozma Blankát fogjuk meghallgatni először. Ioannis Dimatrokopoulos illetve először is Kozma Blankának fogom megadni a szót, parancsoljam. Okay, thanks. Thanks a lot. Uh, we will now start. Köszönöm szépen, tehát akkor megkezdjük a második panelt. Először is Kozma Blankát fogjuk meghallgatni, aki a Közéleti Roma Nők Egyesületének képviseletében érkezett, illetve esélyegyenlőségi szakértő a budapesti 5. kerületi önkormányzatnál, a Közéleti Roma Nők Egyesületének elnöke és a jogi jogsegélyközpontnak a vezetője. A nőkkel kapcsolatos emberkereskedelemmel foglalkozott, illetve egy roma közösségi információs központot is fenntart. Parancsoljon a szó tisztelt elnök, elnök úr tisztelt elnökség tisztelt járóka Lívia képviselő asszony szeretném megköszönni hogy itt lehetek és beszélhetek a magyarországi roma nők helyzetéről és külön köszönöm hogy azok a nőtársaim is itt vannak a teremben akik hozzám hasonlóan hosszú ideje nagyon nagyon keményen dolgoznak azért hogy azon a területen ahol ott éppen érintettek javuljon a romáknak a roma nőknek a helyzete elképesztő erőfeszítéseket tesznek azért hogy eredményes legyen a munkája témájuk. Ami a, ami a roma keretstratégiát illeti, mi nagyon örülünk ennek a keretstratégiának, nagyon fontos számunkra, nagyon örülünk annak, hogy ez elkészült, elfogadásra került, nemzetközi kiterjel, kiterjedése van, beazonosítja a problémákat, és számos-számos konkrét számszerűsített célfeladatot tartalmaz, amelyeket meg kell valóstani illetve ezek megvalóstására felelősöket végrehajtó szervet jelöl ki és előrja a végrehajtás menetének figyelését monitorozását is. külön, köszönjük és igen nagy büszkeség számunkra hogy ez a cselekvési program kitér a roma nők helyzetére elismeri elszenvedett hátrányaikat és beavatkozásokat r elő irányoz elő a hátrányok mérséklésére. egyben a civil szervezeteknek a mi tevékenységünknek a helyét is helyére teszi végre először és utoljára mert most érezzük először hogy itt nekünk is van feladatunk és amit mi próbálunk tenni a munkánk során arra szükség van. ebben a keretstratégiában úgy érezzük hogy ez benne van, szám, benne van és ez számunkra méltóságot ad. A kitűzött számszerűsített célfeladatok között szeretném megemlíteni a 2000 roma nő képzését és munkába helyezését, a helyi szociális ellátórendszerben, egyelőre még azt látjuk hogy csak ezer fővel indul be ez a program de ez is nagyon számottevő és nagyon jó lesz hogyha meg fog valósulni főleg akkor ha valóban tartósan meg fognak tudni kapaszkodni a közszférában. ezt várjuk ezt a dolgot és reméljük hogy, hogy ez sikerülni is fog. ha, ha ez valóban megvalósulna hogy tartósan ott tudna lenni rom, ezer romanő vagy kétezer romanő a közszférában akkor valóban történelmet írnánk. a sok eredmény mellett természetesen természetesen, úgy, természetesen vannak elvárásaink a keretstratégiával kapcsolatban és úgy érezzük hogy a keretstratégia mégiscsak valahol a nagy számú konkrétumok mellett egy, egy, egy nagy projekt egy olyan nagy projekt amely az országos roma önkormányzatra van szabva ennek a szervezetnek ad feladatokat talán olyan nagy feladatokat is amelyeket kérdés hogy meg fog e tudni valóstani mi viszont úgy érezzük hogy ahhoz hogy valóban országos szinten a roma nők helyzetében és a roma kiskorúak helyzetében eh, változásokat érjünk el nem egy nagy projektet kell nekünk nekünk megvalóstani és az országos roma önkormányzatot fölruházni nagyszabású feladatokkal ez mind nagyon fontos de az országos nagy rendszereket kell megcéloznunk értve alatta a magyar oktatáspolitikát az iskolarendszerű oktatást a foglalkoztatási kérdéseket. ha nem fogadjuk azt el és én kérem szépen járóka a lvia képviselő akikre mindannyian nagyon büszkék vagyunk hogy majd egy következő keretstratégián hiszen reméljük hogy lesz ilyen az oktatási hátrányok drasztikus csökkentésére helyezze a hangsúlyt hiszen minden roma nőbe befektetett ö, utolsó egy forint is megtérül hiszen nem csak arról van szó hogy iskolázott roma nők fognak dolgozni és nem lesznek végre munkanélküliek hanem a roma nőkbe fektetett erő mind a családtervezésnél mind a gyermeknevelés minőségében kamatozódik és ez a befektetett tőke évszázados hátrányokat képes fölmozsolni akár ten twenty év távlatában én azt gondolom hogy a következő keretstratégiának már el kell azt fogadtatnia hogy drasztikusan kell csökkentenünk az oktatási hátrányokat hiszen sajnos itt a romák nem teljestünk jól és el kell azt fogadtatnia hogy kötelező legyen elvégezni az általános iskolát kötelező legyen szakmát szerezni és kötelező legyen leérettségizni mindenkinek ezáltal nekünk is romáknak a mi gyermekeinknek is. nem az iskola ö, a tankötelezettség korhatárát kell eighteen évről sixteen évre lecsökkenteni és ezáltal kintebb rúgdalni a gyerekeket az iskolából hanem pont fordtva kötelezővé kell tenni és nem lehet tovább a szakmaszerzés, és nem lehet tovább termelni a kiszolgáltatottak kiselejtezett eh, roma fiatalok tzezreit akik eh, közmunkáért sóvárognak és igazából esélytelenek. a cél eléréséhez én azt gondolom hogy háromoldalú megállapodásra van szükség az iskola a család a gyermek és, a, és minden olyan segtő szervezet között amely, amely roma, nem, ne, roma vagy nem roma tehát gondolok itt a családsegtő szolgálatokra és gondolok a roma érdekképviseletre és minden gyerekre vonatkozóan minden iskolában minden településen meglegyen ez a háromoldalú megállapodás hogy kinek mi a feladata és a gyermeknek az előre menetelét figyelni kell és ezekhez kell a forrásokat rendelni ehhez, ezekkel kell adni többet erőforrásokat minden szereplőnek iskolának szülőnek családnak és a segtő szervezeteknek és meg kell vonni ott eh, pénzeket uniós pénzeket és hazai forrásokat ahol nincs előremenetel és az iskolai eh, előmenetel, terén nem bizonyosodott be hogy megteszik a szükséges intézkedéseket. ma azt látjuk hogy a roma civil szervezetek mi kint vagyunk az iskolarendszeren kvül jó ha egyáltalán beengednek minket ha dolgozni is tudunk az e, dolgozni is tudunk, akkor legfeljebb tanoda program keretében, ha van pályázat, ha nincs pályázat, és ugye kívül van, ugye ez egy iskolán kívüli oktatás forma, ami nagyon fontos és nagyon jó, de nekünk el kell érni roma érdekképviseletnek és minden egyéb nem roma civil szervezetnek és, és, és intézménynek is, hogy, hogy bekerüljünk az iskola rendszerbe, és ott belül tudjuk segíteni az iskolai előmenetet. Itt érnék vissza az ezer, illetve 2000 nő, roma nőnek a foglalkoztatására, hiszen ugye fenntartásunk van azzal kapcsolatban, hogy tartósan lesz-e nekik munka munkájuk a közszférában ha ilyen irányba el tudna menni a magyar oktatáspolitika és a, ma és a magyar kormányzati roma politika, akkor nem lenne kérdés az hogy hová helyezünk el 2000 roma nőt hiszen lenne munkájuk annyi értelmes feladatot kapnának hogy kérdés az az hogy egyáltalán tudnák e teljesíteni, hiszen ilyen kihívásokat csak velünk romákkal szülőkkel együtt lehet megvalósítani természetesen az egész iskolarendszert át kell alaktani és most a nagy rendszerek átalaktásának időszakát éljük ki kell tárni az iskolák kapuit a gyermekek, gyermekek felé nem csak az általános iskolákat de az általános iskoláknak azt a részét is ahol ugye túlkoros gyerekekre nincsen akkreditáció túlkoros gyerekek oktatására nincs akkreditációjuk az iskoláknak, tehát egyszerűen 16 évesen el kell őket engedni, tehát, itt az, tehát el kell érni azt, hogy ezek az iskolák igaz, igazából, igazából ugye tudjanak felnőttképzési formában is tudjanak bizonyítványt adni, illetve ki kell tárni a középiskoláknak a kapuit ahhoz, hogy ezek a gyerekek beférjenek az, az iskolarendszerbe. Ma Borsod és Szabolcs megyében az a mindenképpen ahol én egészen jól rálátok a problémára egy, egyszerűen nem lehet hová iratni középiskolába a gyerekeket és hogyha, és hogyha a meglévő középfokú jó, jó nevű középfokú intézmények ha azt mondják hogy nem is tudják elhelyezni a meglévő intézményi keretei között a gyerekeket ezt nem, nem szabad elfogadni megoldásként hanem igenis ezeknek az iskoláknak akár le a legkisebb településre ahol egyébként nagyon sok roma fiatal van ki, kell, ki kell ilyen helyezni ö, ö, osztályokat tagozatokat egyszerűen egyszerűen észre kelljen venni hogy ott, közé, hogy ott olyan gyerekek vannak akit neki oktatnia kell és szakmát kell neki adnia és ezt kötelezővé kell tenni és fel kell mérni hogy milyen hiányszakmák vannak én azt mondom hogy a roma nők például nagyon sokat teljestenek az egészségügyben nagyon nagyon rossz munkafeltételek között nagyon alacsony bérért és mégis nagyon szépen teljestenek például ilyen jellegű iskoláknak amely például az egészségügy terén ad szakmákat ezeket mind ki kell, mind ki kell telepíteni iskolákat tagozatokat osztályokat olyan településekre borsod megyébe szabolcsba de akár baranyába is ahol nagyon sok roma fiatal van és, és egyszerűen kötelező legyen ott szakmát adni számukra célokra. nemes célkitűzéseink meg fognak rekedni félúton a mostani állapottal megegyezően hiszen nagyon nemes célkitűzéseket mondtunk most el ha roma, roma fiataljaink nem tudnak elhelyezkedni nem fognak, nem, nem fognak munkához jutni és ugyanúgy munkanélküliek lesznek mint ahogy jelen pillanatban azok és ez a legnagyobb nyomora a roma társadalomnak hogy ha tanulsz ha nem tanulsz ha van szakmád ha nincs szakmád akkor is munkanélküli vagy és egyébként főiskolát végzett vagy éppen főiskolára járó diploma előtt vagy diplomázott fiataljaink szaladgálnak mosogatói állás állásokért meg takartói állásokért országon belül vagy a szomszédos országokban azért hogy a megélhetésüket biztostsák. ez tarthatatlan helyzet a foglalkoztatáspolitikának követnie kell a feladatokat és egyfajta affirmative action, e- formában pozitv diszkrimináció formájában igenis biztostani kell gyakornoki munkahelyeket ezeknek a roma fiataloknak és hogyha még mindig nincs munkájuk akkor további szakképzésekbe kell őket e, helyezni nem lehet tartani őket munkanélkül tovább. ez a legdrágább dolog a világon hogy egész életeken keresztül vagy fél keresztül nincsen munkájuk. Szeretnék, szeretnék, szeretném itt megjegyezni hogy számomra aki a gyakorlatban dolgozik ugye a másodvonalban naponta találkozom ügyfelekkel roma nőkkel fiatal roma lányokkal legnyomasztóbb az amikor képzett roma lányok jönnek be hozzám és nem tudok nekik mind civil munkát adni és én azt gondolom hogy véget kell már annak vetni hogy, hogy most eldöntjük el hogy, hogy roma értelmiséget képezünk vagy egyébként áldozatokat mert nem tudjuk eldönteni hogy, hogy áldozat kapcsolata vagy egyébként roma értelmiséggel állunk szemben tehát mindenképpen a kormányzati roma politikának erre reagálnia kell. remélem még van egy pár percem és még mondhatok néhány dolgot. szeretnék rátérni a, a munkavállaló roma nőknek a helyzetére. Megint csak azt tudom mondani, hogy számomra a lehető legrosszabb tapasztalatok jönnek, tapasztalatokkal találkozom, illetve jönnek felém. Tudjuk azt, hogy a magyarországi roma asszonyoknak mintegy 13%-a tud dolgozni, tehát a munkaképes korúak 13%-a tud munkát végezni bejelentett módon, normál módon, és ez a 13% is hihetetlen rossz körülmények között dolgozik, dolgozik, eleve minimálbérért, minimálbérért foglalkoztatják, állandóan elbocsátás veszélye fenyegeti, két-három munkahelyet kell ahhoz, be, két-három munkahelyet kell ahhoz ellátnia, hogy igazából nem maradjon szegény, mert igazából akkor tud szerezni elfogadható jövedelmet, hogy, hogy egyáltalán megéljen, ha egyébként még lega, a munkája mellett még legalább még két-három foglalk, helyen dolgozik, és az adóhivatalnál nálunk a magyar adóhivatalnál és az államkincstár épületében dolgozó takarítók konyhások portások mesélik azt el hogy egyébként milyen diszkriminációban van részük ami jár nekik éves szabadság legfeljebb az egyharmadát adják ki a többit azt egyszerűen elteszi a foglalkoztató senki nem fizetik számukra se nem vehetik ki az adójóvárás ami jár nekik a több gyerekre azt egyszerűen lenyúlják és aláratják velük hogy igenis átvették nem fizetik ki a túlórapénzt nem fizetik ki a helyettestési pénzeket vagy pedig csak annak töredékét és elszámolva és ez az államkincstár és az adóhivatal épületében dolgozó bejelentéssel dolgozó roma nőknek a helyzete. mi azoknak vajon a helyzete nem nehéz kitalálni talán annak a másik seventeen nak aki egyébként dolgozik tud munkát vállalni de egyébként feketén szürkén milyen, milyen munkahelyi biztonságban van része milyen elbocsátási, eh, elbocsátási eh, Eh, helyzeteknek van kitéve egész élete során, mennyire kiszolgáltatott. Hát én azt gondolom, hogy, eh, hogy erre is lehet rémtörténeteket mondani, hogy csak például egyszer kérezkedett el, hogy éppen valami miatt egy temetés vagy bármi már másnap eh, kívül került a, kívül került a, a munkáján, és úgy, hogy egyébként elengedték, tehát ez volt az egészben a legbozalmasabb, de egyébként sokat lehet arról mesélni, vagy regélni, hogy a vállalkozói szerződéssel dolgozó roma nők, roma férfiak, hogy mennyire nem kapják meg az elvégzett munkájukért járó keresetet, és itt milliárdok, nem nem kifizetett milliárdokról van szó az éptőipar és egyéb területeken amelyekhez a romák nem jutnak hozzá és ez természetesen ezek az összegek extra profinként benne maradnak a, a magyar eh, kis és középvállalkozóknak a zsebében és igazából nem tudják azt a szerepet ellátni amit kellene hogy megkapják eh, ugye megkapják azok a dolgozók akik ezeket a munkákat elvégezték. az egészben persze még az a legborzalmasabb hogy mivel hogy nincs, nem tudnak társadalombiztostást fizetni ezért ezért igazából sohasem, sohasem jogosultak eh, később, nyugdjra vagy ha netalántán elhaláloznak a gyermekeik nem jogosultak árvaellátásra és én ezt legalább húsz éve mondogatom és nem változik semmi pedig egyre több ilyen van hogy igazából korán elhalálozik és ott maradnak a, hát, hátramaradottak hátra eh, maradottak árvaellátás és, és özvegyi nyugdj nélkül szeretném még megemlteni a civil támogatásokat és az uniós pénzeket hogyha erre van időm. azért lényeges a civil támogatásokkal foglalkozni még van egy pici időm? kevés. Hát szóljál majd kérlek, jó? A civil támogatásokkal azért kell foglalkoznunk, hiszen eh, nagyon sok roma nőnek és nagyon sok roma fiatalnak igazából nincs máshol lehetőség esély arra, hogy elhelyezkedjen igazából csak a civil területen. Itt azt látjuk, hogy megint nagyon-nagyon eh, rossz a helyzet, mert egyrészt ezeknek a nagyobb összegű pénzeknek a lehívására az egyszerű roma civil szervezetek eh, nagyon nehezen képesek, hiszen nincs önerejük, nincs megfelelő adminisztráció, adminisztrációk és és, és ezeknél a kisebb összegű támogatásoknál ugye lehet azt látni, hogy vagy az adminisztráció fenntartására elegendő, vagy a szakmai programnak a megvalósítására a kettőre egyáltalán, a kettőre együtt egyáltalán nem. A másik pedig az, hogy akkor még mindig megoldás lenne, hogy együtt dolgozzanak ugye ezek a roma civil szervezetek azokkal a nagy civil szervezetekkel, akik ugyan nem romák, de ugye romákért dolgoznak. Hát ezekben az együttműködésekben sem látunk sok dolgot, és, és azt látjuk, látjuk hogy ezek a nagy, nagy civil szervezetek igazából ugye egy, dolgoznak a romákért de igazából nem dolgoznak a romákkal együtt és ez nekünk azért fáj mert megint csak nem jelentenek munkahelyet lehetőséget a szakképzett fiatal roma értelmiség számára hogy valóban tapasztalathoz munkához jussanak tehát itt igazából egy nagy vákum van és panaszkodtak itt kollégáim hogy azok a kis eredmények is amelyeket ezeknél a projektekkel elérnek igazából nem lehet továbbvinni hiszen egy projekt lezárul sikeres sikeres tegyük föl hogy sikeres a projekt nem épül be a szakpolitikában nincs folytatása ezeket a, ezeket a sikertörténeteket nem lehet továbbvinni tehát igazából ugye, igazából ugye elveszne, elvesznek. Ennyi. Köszönöm szépen a lehetőséget. Thank you very much for that. And Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy tapasztalataiba betekintést nyerhettünk, illetve munkájába. Most pedig akkor jöjjön a következő hozzászóló, Fina Rubio Serrano, aki egy civil szervezetet képvisel, az úgynevezett CERT alapítványt, a nők munkaerőpiaci beilleszkedését segítő egyesület Barcelonában található, 93-ban jött létre. A nők jogaiért dolgozik, illetve azért, hogy a közéletben a nemi aspektust képviseljék. Fína már több mint egy évtizede foglalkozik a roma nők társadalmi integrációjával. Köszönöm, parancsoljon öné a szó. Gracias por... Köszönöm szépen, köszönöm ezt a meghívást, örülök, hogy részt vehetek ezen a panelülésen, és reméljük, hogy hozzájárulásunk ehhez a vitá, ezt a vitát gazdagíthatja, és javíthatjuk így módon a cigányasszonyok, nők életét. A alapítványunk már 20 éve létezik, nagyon széles körű munkát végzünk, kutatás területén például, illetve közvetlen beavatkozás terén is olyan programokkal, amely a cigány lakossággal foglalkozik, illetve a nők elleni erőszak elleni küzdelemmel. Az információ, amit szeretnék önöknek bemutatni, egy kutatási program részeként jött létre, amit az Európai DAFNE program keretében hoztunk létre, valósítottunk meg. Ebben négy szervezet vett részt Bulgária, Olaszország, Románia és Spanyolország képviseletében. Különböző okokból, illetve megközelítésekből kezdeményeztük ezt a programot a szúrtnál, úgy gondoljuk, hogy a, vannak olyan problémák, amelyek a nők elleni erőszak elleni küzdelemben általánosságban, főként pedig a cigány közösségekben fontos. Ez volt egyébként a projekt kiinduló pontja is. Abból az állításból indulunk ki, amit valószínűleg egyébként mindannyian osztunk a jelen lévő között, hogy a férfiak által elkövetett erőszak egy olyan strukturális jelenség, ami az emberi jogok legnagyobb megsértését jelenti. Az elmúlt években a nők elleni erőszakot sokan elemezték, és azt tapasztalták, hogy egy olyan jelenségről van szó, ami minden nőt érint, az osztályuk, a az etnikai származásuk, társadalmi besorolásuktól függetlenül. Tehát ez minden nőnek egy közös tapasztalata a férfiak által elkövetett erőszak Azonban jól lehet, azt látjuk, hogy átívelő jellegű problémáról van szó, azonban a nemzeteken átívelő feminizmuson túl úgy gondoljuk, hogy az általánosító szövegeken, beszédeken túl kell lépnünk, és ne csak a közös elemeket nézzük, hanem azt is, hogy milyen sokszínű ez a jelenség. Ebben az értelemben jól lehet a patriarchális értékek a társadalmakban általánosak, azok megjelenése, manifestációja nagyon változó, és a különböző szociokulturális hátterek alapján teljesen eltérő lehet. Nem lehet homogenizálni tehát ezt a tapasztalatot, meg kell érteni ugyanis, hogy mennyire sokszínűek a tapasztalatok, amelyek a nők elleni erőszakban tapasztalhatók. Nézzük akkor a nők elleni erőszak, illetve az erőszak kulturális hátterét. Meg kell értenünk tehát, hogy egy adott közösség hogyan értelmezi, hogyan határozza meg, hogyan reagál a nők elleni erőszakra így módon pedig meg kell határozni azokat a konkrét kontextusokat, amelyekből kiindulva megvalósul nem csupán az erőszak, illetve ahogyan azt kezelik, hogy milyen normák, milyen minták alakulnak ki, amelyel a nők életét próbálja irányítani egy adott közösség. Nagyon fontosnak találtuk azt is kiemelni, hogy a kultúra és a patriarchális rendszer között különbséget tegyünk. A patriarchális rendszerek jelen vannak az egész társadalomban, főként és nagyon mélyen érintik ezek a cigány közösségeket. Ezek a patriarchális rendszerek nagyon konkrét formát is ölthetnek, a saját kultúrájuk szervezi ezeket a manifestációkat a patriarchális struktúrákban. Ezek logikus módon nagyon fontos elemet jelentenek a cigány asszonyok önazonosságának meghatározásában. A patriarchális rendszer manifestációi közül szeretnénk néhány központi elemet kiemelni, amelyek véleményünk szerint a cigány nők önazonosságát érintik. Az egyik legfontosabb az az, hogy milyen kollektív, szociális azonosságot tartalmaz az életük, és ez sokkal inkább felül kerekedik az egyéni önazonosságon. Ez főként a nők, a cigány nők helyzetére vonatkozik. Ez másik elem pedig az az, hogy a munka nemek szerinti megosztottsága mennyire természetesé válik. Tehát, hogy bizonyos munkákat csak a nők végeznek. Ez minden patriarchális társadalomra vonatkozik, de a cigány közösségekben különösen nagyon jelen van, hogy nemek szerint osztják meg a különböző feladatokat. A cigányasszonyok tehát saját közösségükben az egyetlenek, akik a biológiai reprodukcióért felelősek, illetve a közösség szociális, kulturális jövőjéért. A reprodukciós feladat tehát egy olyan alapvető fontosságú feladat, ami nagyon meghatározza a cigánynők önazonosságát és a társadalmi elvárások is ezen alapulnak, tehát hogy a ház körüli munkák az ő hatáskörükbe tartoznak, illetve a gyermeknevelés. Másik nagyon fontos elem, hogy behódolnak a férfiak felsőbbrendűségének. Különböző mértékben valósul ez meg az egyes országokban, azonban ez az elem azért alapvető fontosságú, hogyha megnézzük a cigány közösségek társadalmi szerveződését végezetül pedig az a nemi szerep, amelyet a szüzesség, ami egy alapvető fontosságú tényező a cigány asszonyok nők számára, de nem a cigány férfiak számára, a házasság, ami gyakorlatilag meghatározza az életüket, a hűség és az anyaság. olyan elemek ezek, amelyek közösek egyébként a cigányasszonyok többsége esetében, és ezek nagyon mélyen gyökereznek abban a szigorú patriarchális struktúrában, ami jellemzi a közösségüket, és ez pedig egymásba fonja az, a nők önazonosságát, így módon nagyon korlátozó módon határozzák meg a nőiesség, illetve a férfiasság koncepcióit a, a közösségben. De ha a cigány közösségekről beszélünk, a cigány nőkről beszélünk, akkor a sokszínűségről is kell beszélnünk. Ez egyébként a különböző kiinduló pontok, különböző magatartásokból fakad, hogy hogyan élik meg a cigányságot. Tehát hogyan lehet megélni az oktatást, a fizetett munkát, az otthoni feladatokat, illetve a társadalmi részvételt. Én úgy gondolom, hogy minden asszony önmagában egy külön világ, ezt mondta egyébként az Empower projekt egyik résztvevője, és szerintem nagyon jól meghatározza, hogy milyenek a cigányasszonyok. Tényes való, hogy a nők a cigány nők azonossága nagyon sokszínű, tehát nem beszéltünk egy általános cigány asszonyról, hiszen nagyon sok eltérő tapasztalattal rendelkeznek. Azonban ezen sokszínűségen belül azért léteznek közös aspektusok, közös olyan megosztott aspektusok, amelyek jellemzőek mindannyiukra, ez arra vonatkozik, hogy különböző hagyományos nemi szerepeket hogyan oldanak meg, amelyek egyébként az azonosságoknak nagyon fontos részét képezik, és a különböző kulturális, földrajzi, társadalmi kontextustól függenek, amelyben élnek az adott közösségek. Az identitások, az önazonosságok nagyon összetett, és különböző diszkriminációs, illetve befolyásolási rendszereknek tudható be, mint például a rasszizmus vagy a szexizmus. Nagyon sokféle oka, okok húzódnak meg ennek a hátterében. A cigány asszonyok egyébként nagyon tisztában vannak ezzel. Az egyikük azt mondta, hogy ma nőnek lenni igazi küzdelem, mert nagyon nehéz cigányasszonynak lenni ma borzasztó nehéz, mert nagyon bonyolult, ugyanakkor viszont büszkeség, mert én úgy érzem, hogy ez egy privilégium, hogy én nő lehetek és cigány lehetek. Úgy érzem, hogy ez nagyon szépen összefoglalja hozzáállásokat. Aztán pedig ez a bonyolult önazonosságnak egy fontos eleme és közös eleme a család ez egy nagyon kiterjedt értelemben értelmezik a családot, hiszen a család nem csupán az a tér, tér ahol a mindennapi életüket szervezik, hanem a közösséggel fenntartott kapcsolatokat is meghatározzák, illetve társadalmi elismertséget jelent. A család az a tér, ahol az önazonosság kiépül, és ahol a, azokat a megkülönböztető magatartási mindák kialakulnak, amelyek a férfiakat és a nőket jellemzi, a szolidaritás térsége. Ugyanakkor viszont egyfajta társadalmi kontroll térszíne is, hiszen ez nagyon meghatározza a cigány nők helyzetét. Ebben a kontextusban, amelyben elemeznünk kell az erőszak jellemző helyzeteket, amelyeket megtapasztalnak a roma nők. Ha megnézzük tehát a nők elleni erőszakkal kapcsolatos nagyon sokszínű tapasztalatokat, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a társadalom hogyan reagál ezekre az erőszakos cselekményekre. Tudni kell tehát, hogy az adott közösség, ebben az esetben a cigány közösség, hogyan határozza meg, hogyan reagál a nők ellen elkövetett erőszakra. Elem, hogyha ezt elemezzük, akkor nagyon fontos információt kapunk arról, hogy mennyire legitimizálja az adott közösség az erőszakot, illetve hogy milyen valós lehetőségeik vannak a cigányasszonyoknak arra vonatkozóan, hogy szembeszálljanak ezzel az erőszakkal, megvédjék magukat ellene. Hogyha a kutatás eredményeit figyelembe vesszük, amit a Daphne Empower projekten belül valósítottak meg. A cigány közösség a nők elleni erőszakra különböző módon reagál. Nagyon fontos, hogy nem arról van szó semmi esetben sem, hogy ez egy kizárólagos jellegű, kimerítő jellegű lista. Azonban úgy gondoljuk, hogy igenis az egyes legjellemzőbb magatartás formákat ezért felsoroltuk ahogyan a közösségek reagálnak a nők elleni erőszakra. Azt is el akarom mondani, hogy ez egy elemzés, egy analitikus megközelítés, azonban ezek a különböző magatartásformák szorosan összefüggenek egymással. Ezek a reakciók egyébként nem csupán a cigány közösségre jellemzőek, hanem olyan magatartásformákról van szó, amelyek általánosságban a többségi társadalomra is jellemzőek. Legitimizálás, tehát a nők elleni erőszak indokolt és legitim normalizálás, ugyanis úgy gondolják, hogy a nők elleni erőszak teljesen érthető, láthatatlanná tétel, tehát megpróbálják elrejteni, hallgatnak az erőszakról, nem beszélnek erről a jelenségről, tehát nem létezik. A nőket teszik felelőssé az ellenük elkövetett erőszak miatt, illetve hogy tagadják az erőszakot, nem ismerik el. Ezen elemeknek a következményeként egyáltalán nem könnyű a cigány nők számára, hogy ebből az erőszak helyzetből kilépjenek. A cigány nő, ahhoz, hogy meg tudja fogalmazni, hogy erőszak áldozata lett, általában nagyon hosszú és nehéz folyamat, nagyon sok akadály gördítenek ugyanis az útjukban. Először is rá kell mutatni arra, hogy az üldözés, a cigányok üldöztetése, marginalizálódása egyfajta kollektív ellenállást eredményezett a fennmaradási stratégiájukkal kapcsolatban, és ezt nagy mértékben meghatározza a többségi társadalommal szemben. Ezek a túlélési stratégiák, ellenállási stratégiák hasznosak is lehetnek egyébként azért, hogy megőrizzék a kulturális identitásukat, azonban a nemekkel kapcsolatban nem semlegesek, hanem a nőket és a férfiakat különböző mértékben érintik, és nagyon negatív hatással vannak a nőkre, illetve a nők függetlenségére, autonómiájára. Olyan stratégiák ezek, amelyek a családi nyomásra alapoznak, tehát hogy a patriarchális rendszer fennmaradjon, illetve tovább éljen, illetve a konfliktus, az erőszakos konfliktus megoldását a kollektív identitásból kiindulva próbálják megoldani, és nem veszik figyelembe a nők önidentitását, illetve saját igényeit, szükségleteit. Ezek a stratégiák, kulturális stratégiák nagyon világosak egyébként, és nagyon nagy kihatással vannak arra, hogy mennyire ismerik, illetve mennyire tartják hasznosnak a jogokhoz, illetve társadalmi juttatásokhoz való hozzájárulást az adott társadalomban, amelyhez tartozik az adott cigány közösség a forrásokhoz való hozzáférést nagyon me- nagy mértékben meghatározza a rasszizmus, és ami egyébként sztereotípiákban és előítéletekben testesül meg a közösség ellen, például az ellátórendszerekben ez nagyon nagy mértékben tapasztalható. És ez magyarázza meg azt, hogy a nők nem bíznak az állami szolgáltatásokban. Így módon pedig nagyon nehézkessé válik a rendőrségi feljelentés. Ezeket nem tartják érvényes eszköznek, hanem inkább egyfajta megbélyegzésnek érzik, hogyha egy nő arra vetemedik, hogy feljelentse az erőszaktevőjét. Az erőszak áldozatai támogató szolgálatok pedig nem készültek fel arra, hogy a cigány nők szükségleteinek megfeleljenek. Ezt egyébként megállapíthattuk úgy a cigány nők szempontjából, akik erről nyilatkoztak, mint a szakemberek szempontjából, akik foglalkoznak velük, ők ugyanis ugyanezt tapasztalták. Végezetül pedig néhány javaslatot említenék meg, nagyon világos módon ezek a terepmunkából jöttek létre, alakultak ki. Az volt a munkatapasztalatunk, hogy ezek alapvető fontosságú elemek úgy a nők elleni erőszak elleni küzdelemben, mint az integrációs folyamatokban, melyek a cigány nőkre vonatkoznak. Először is meg kell értenünk, hogy bizalmat kell kialakítani annak érdekében, hogy az erőszakot elszenvedett nők úgy érezzék, hogy megértik őket, elfogadják őket, úgy, mint cigány nőket, mint roma nőket. Ez ugyanis alapvető fontosságú ahhoz, hogy verbalizálni tudják az elszenvedett erőszakot. Hogyha nincs meg ez a bizalmi légkör, a cigány nők nem fognak úgy dönteni, hogy hogy valóban verbalizálják azt, hogy erőszakot szenvedtek el. Véleményünk szerint konkrét programokkal kell foglalkozni, amelyek oktatást adnak, ismereteket adnak, annak érdekében, hogy megszüntessük ezt a fajta legitimizálást, az erőszak elrejtését, illetve a másodlagos áldozattá válást. Aztán pedig olyan lépéseket, olyan intézkedéseket kell hozni a nők számára, amelyek cselekvőképességgel ruházzák fel őket. Tehát saját identitásukat, saját cselekvőképességüket kell megerősíteni, azokat a képességeket, amelyekkel ellenállhatnak, amelyekkel kiléphetnek ezekből a helyzetekből, ezek alapvető fontosságúak, és a cigány nők identitásának elismerése kell képezze ezeknek az alapját. Aztán a következő nagyon fontos pont az az, hogy a cigány férfiakkal is kell foglalkozni. Őket is fel kell készíteni, tájékoztatni kell őket, annak érdekében, hogy átgondolják saját férfi szerepüket saját közösségükön belül. Nagyon nehéz kihívásról van szó, de azt is gondoljuk, hogy ez alapvető fontosságú kihívás. Végezetül pedig nagyon fontos, hogy a kultúra közi kompetenciákon dolgozzunk, azon szakemberek körében, akik foglalkoznak a cigányasszonyokkal, az annak érdekében, hogy szükségleteikre, igényeikre megfelelően tudjanak reagálni, illetve például a befogadó központok, a sürgőségi ellátó helyeken a szakemberek ne érezzék, úgy kezelhessék a nőket, hogy a nők ne érezzék magukat másodrendűeknek. Nagyon kevés olyan roma nő van, legalábbis a mi közösségünkben, aki valóban ezekhez a szolgálatokhoz, szolgáltatásokhoz folyamodik. Nem gondolják komolyan, hogy valóban ott védelmet tudnak nyújtani számukra. Ennyi lenne, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Madam Serrano. Köszönöm szépen, Serrano asszony. Nagyon érdekes volt hallgatni, hallatni. Néhány évvel ezelőtt, amikor az első roma jelentést készítettük, a liberálisoknál dolgozó kollega, a roma származású kolléganőm is részt vett ebben a munkában, és ellene szavazott annak, hogy betegyük a patriarchális hagyományokat, mert úgy gondoltak, hogy ez egyfajta árulás volna, hogyha ezt így megtámadnánk, vagy kiteregetnénk. Mindig úgy gondoltuk, hogy, a, a, hogy nem eléggé jelenik meg a nemi vetület. És hogy vagy, amikor azt vitatjuk meg, hogy a Decade program miért nem volt sikeres, hogy miért bukott el, hát éppen azért talán, mert nem kapcsoltuk össze a szakpolitikát a, a, a helyben történő dolgokkal, és amikor meghallgattuk a közösségek képviselőit, a két hozzászólás során most hallhattuk, hogy gyakorlatból sokkal több információt kapunk az eredményeket követően most, mint a korábbi években, amikor nagyon szép terveink voltak, nagyon fülülről lefelé induló kezdeményezés indult, amit a romák szinte nem is láttak, vagy nem tapasztaltak. A mai helyzet és tények nem látszottak akkor. Úgyhogy ezért, hogy fontos az, hogy napi szinten is, a bizottság és a parlament is tájékozódjék, kapjon objektív tájékoztatást a romáktól, maguktól, a roma szervezetektől. Mert az elmúlt évek során nagyon sok civil szervezet abból élt, hogy a romákról ír, írtak programokat, jelentéseket, anélkül, hogy akár a lábukat betették volna roma telepekre. Úgyhogy nagyon jó most igazi szakértőket látni, a terepen dolgozó, projektekben résztvevő szakértőket, nem, nem olyanokat, akik beszélnek projektekről, meg projektek pályázatokat írnak nagy pénzekért, hanem akik tényleg ott vannak helyben, ez nagy, nagy friss változás, nagyon jó. Következő a következő időszakot azon képviselőknek szántuk, a parlamenti képviselőknek, akik úgy döntöttek, hogy ebben a témadossziéban részt vállalnak velem, együtt dolgoznak, és nem csak az előző roma jelentéshez járultak hozzá, mint árnyék előadók, vagy, vagy munkatársak, hanem ma is működnek velünk. Ma délután volt az első árnyék előadói tanácskozásunk, Rudi Rölde úr is itt van, meg Cornélia, és Gönc Kinga is, aki szintén árnyékiladók voltak, is jelen vannak, úgyhogy nekik adom meg a szót, hogy az ő gondolataikat ismertessék. Először Cornélia, de ahogy gondolják, abban a sorrendben. Raul, you first. Vagy Raul talán parancsolj. So much. For... Köszönöm szépen. Nem csupán a szervezésért, hanem azért is, hogy ilyen magas szinten tudták folytatni a témával kapcsolatos eszmecserét. Ugye már évek óta beszélünk erről a témáról. Igazából nem arról van szó, hogy hiány volna gondolatokban, ötletekben vagy javaslatokban, inkább a politikai akarat hiányzik a megvalósítás előtt és ez viszont tagállami kompetencia, tagállami felelősség. Ennek ellenére vannak aspektusok, amelyeket szóba kell hoznunk, vannak politikai ügyek, de vannak mondjuk úgy technikai jellegű kérdések is. Mindegyikük elég kulcsfontosságú hogy hogyan látjuk a jelenlegi szituációt. Nem okvetlenül kellene ezt problémának nevezni, hanem Ugye adva van egy helyzet, egy körülmény, amelyet kezelnünk kell. Nagyon méltányolom a két előadást. Az egyik a szúrt, a Serrano asszonytól. Ismerem őket, de nem azért mondom, mert ismerem őket is, meg a munkájukat is, hanem pontosan látom, hogy milyen eredménnyel jár a munkájuk. Nagyon-nagyon fontos a lehető legjobban láthatóvá kell tenni az eredményeket. Tehát vannak azonban alapvető területek, és Lídiával, Lídiával beszéltünk már, és a jövőben kitűzünk központi kérdéseket. A diszkrimináció lesz az egyik első, amivel foglalkozunk nem csupán e, arról van szó, hogy hozzájutnak-e az emberek az egészségügyi ellátásokhoz, hanem például azt is láthatjuk, hogy hiányzik a bizalom, hiányzik e, a bizalom a, a, az állami rendszerekkel szemben. Tehát nem csupán e, a rendszer nem érhető el, hanem valahogy hiányzik az a lehetőség is, hogy hozzá oda menjenek ugyanakkor látunk igen valóságos diszkriminációs eseteket is. azonban lássunk pontosan, nem csak a roma nők szenvednek a diszkriminációtól, hanem a nők általánosságban is. Egy harmadik feltételt is be kell építenünk, ez az elszegényedés, vagy a szegénység kérdése. Ez is hozzájárul a diszkriminációhoz. Ugye ebből látható, hogy nem vált választhatjuk szét a diszkriminációnak az egyes okait, nem ragadhatjuk ki kontextusból. E, de tulajdonképpen a, a többszörös diszkrimináció elvéről beszélünk itt. E, ez például már az alkalmaztatásnál, a, a munka viszonynál jelentkezik. ugyanakkor nem biztos, hogy kellő figyelmet fordítunk rá a külső dimenzióknál. Én azt hiszem, hogy számomra ez az egyik központi téma, beszélnünk kell róla. A másik, ami számomra nagyon fontos, ha konkrétan beszélünk az egyes szervezetek szerepvállalásáról. Ugye számos alkalommal panaszkodtak arról, hogy a roma szervezetek nem vesznek részt a közös tevékenységben. Pedig a stratégiáknak a megvalósításánál ott volna a helyük. Ne felejtsük ezt el. Tehát a szervezeteknek több jogkört kell, több hatáskört kell adnunk. Nagyon sokszor egyszerűen félelem van a dolgok mögött, vagy a hitelesség hiányáról, vagy arról, hogy egyszerűen nem tudják, hogy melyik az a megfelelő partner, akihez oda kell fordulni. A harmadik kulcskérdés a számomra, meg néhányunk számára, Ez mi számunkra, különösen a déli országok számára fontos, nevezetesen a finanszírozás hiánya. Nagyon sokszor szembesülünk helyzetekkel, legalábbis az én hazámban. Látjuk, hogy nagyon jó szakpolitikák történnek, jók a stratégiák, de egész egyszerűen hiányzik a pénz a megvalósításhoz. Nagyon veszélyes dolog ez, mert a dolognak a negatív kihatása messze-messze többszörös a politikák megvalósítása a pénzhiány miatt kudarcot val. Tehát nem csak az alapvető felelősségvállalás hiányáról van itt szó az EU részéről, hanem tagállami szinten is meg kell vizsgálni a finanszírozhatóság kérdését. Még valami van, amit fontosnak tartok. Amikor a konkrét nőkkel szembeni erőszak kérdéséről volt szó, ugye itt a nőket, nők elleni a nők ellen azért követnek el erőszakos eseményeket, mert nők. És közben büntetlenséget élveznek az elkövetők. Ezt is kellene tisztán látni, illetve mele kell fogalmazni a, a szakpolitikába. Örülök annak, hogy kollégánk, a Fina Serrano beszélt a maszkulin sajátosságokról, mert hiszen ez van a háttérben, tehát a két dolog e, együttesen váltja ki a nők elleni erőszakot. E, a számomra e, az a lényeg, hogy ha beszélünk a témáról, ezekről legalábbis ne feledkezzünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a munkát mindazon képviselőtársnak, aki meg kilenc éve követték a témadosszia sorsát, és köszönöm a spanyol tapasztalatok ismertetését. Cornelia egy másik képviselőtársam, aki szintén szakértője témának, és egy jelentősen hozzájárult a, a keresztratégia megírásához annak idején, amikor ez a szakbizottságban két éve elkészült parancsolj. Köszönöm, Lívia. Köszönöm, Kinga. Örülök, hogy e témával foglalkozhatunk e helyt. Annak is örültem, hogy meghallgattam Kozma asszony és Szerán asszony hozzászólását. Nagyon fontos hozzászólások voltak e problémakörhöz. Kozma asszonyhoz intézném először a kérdésemet. Az iskolára beszélt, mint nagyon fontos ö, témáról, az iskolai képzést ö, emelte ki, és ez a, mint a kulcsát annak, hogy lehet -e megközelíteni a problémát az összes államban. Örülök annak, hogy valami elmozdulás történt, valami történt egyáltalán, és talán mert hogy más államokban nem történt még ez sem. Tudlik, az, hogy a, a, a romákat külön iskolákban ö, szegregálják, ez hazámban is megtörténik, ez elevétől fogva egy rossz képzés, vagy nem megfelelő képzést indít el, vagy tesz csak lehetővé. Ezzel kapcsolatban elmondaná, hogy önöknél milyen tapasztalatok érzékelhetők, milyen tendenciák az iskoláztatás gyakorlatában. Azt mondta, hogy egyesek számára ugyan van jó képzés, ám a, nem találnak ezek sem, még azok sem, akik képzést kapnak, munkahelyeket a munkaerőpiacon. Nyilván itt a gyűlölet, a rasszizmus is szerepet játszik, ezt gyakran bíráljuk, és a roma stratégia voltak éppen a gyűlölet elleni harc e, eleme kell legyen a tagállamokban. Én közvetlenül kérdezném, ön hol látja a kapcsolódási pontokat, hol lehet gyakorlatban fellépni a, a fajgyűlölet ellen, a romák elleni fajgyűlölet ellen? Ugye a roma nőket ez duplán érinti, duplán sújtja, Érdekel az is, hogy az EU források sorsa. Azt szeretném önök tudni, hogy az EU források kihasználtsága milyen. Tudom, hogy egyes tagállamokban nagyon-nagyon gyenge, hogy barátságosan fogalmazzak. Szinte nincs semmiféle pénzeszköz sokszor, a, nem jut el semmi pénz a romákhoz, különösen a roma nőkhöz. Mi Magyarországon a helyzet? Szeránó asszonyhoz fordulva, minden helytálló, ahogy ön leírta, a roma, roma nők különleges helyzetét. Nyilvánvaló, hogy ez helytálló leírás, és utazva én is hasonlókat láttam. Ugyanakkor sok esetben jó, hogyha a roma nők tudják, hogy vannak nővéreik, testvéreik máshol is, és hogy generációk ezelőtt hasonló problémákkal kellett megbirkózniuk. Tehát a hasonló tapasztalataink van a saját történelmünkből, más soknak is hasonló tapasztalataik és problémáik. Ezeket a közös vonásokat kellene jobban kiemelni, annak érdekében, hogy lerövidítsük az utat ezen nők számára, megtakarítsák azt a hosszú utat, amelyet korábban mások be kellett járjanak. Minden a EU tagállamban van tennivaló, tehát nem újdonság. Meg kell nézzük, tehát mik a közös vonásai a, a, a közös harcnak, és mi az, ahol, ahol különbségek vannak, és hol vannak ezek a különbségek. Ezt kellene jobban megragadni, ezt kellene jobban megtárgyaljuk. Mikrofont kérünk az elnök asszonynak. Mikrofont kérünk az elnök asszonynak, nem halljuk, amit mond. Mikrofont kérünk az elnök asszonynak, kérünk szóljanak az elnök az Elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Megadom ennek a szót. Úgy gondolom, hogy ön is már régóta figyelemmel kíséri ezt a témát, és az ön kritikus megjegyzései mindig tovább viszik ezt a témát. Ön mindig elmondja, hogy eh, a, hol van a roma stratégiával kapcsolatos felelősség, de ne felejtse el, hogy a roma stratégiát a romák kezdeményezték, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a bűnözés, a családon belüli erőszak, az elszegényedés, az oktatás hiánya több annak az eredménye, hogy több évszázada a romák kívül vannak a társadalmon, de hogyha ön nagyon jól megnézi a magyar történelmet, vagy a szlovák történelmet, vagy a nyugodt nyugat-európai modelleket, akkor láthatja, hogy már 800 éve ott vannak a romák, például amikor 1956-ban forradalom volt Magyarországon, vagy amikor 1989-ben Romániában, Erdélyben kitört a forradalom, akkor ott voltak a romák is, ők is építették az országot. A 70-es, 80-as években, a kommunizmus idején az embereknek muszáj volt dolgozni, hiszen egyéb esetben bebörtönözték. Úgyhogy nagyon érdekes azt látnom most, hogy a média hogyan nem képes egyfa, ezt a fajta egységet meg bemutatni. 800 éve vagyunk itt Európában, érezzük, tapasztaljuk ezt a, ezt a felelősséget, és akárhányszor ön felszólal, mindig csak olajat önt a tűzre, ami nekünk nagyon jó egyébként, hiszen ez a téma, ez mindig nagyon híres volt arról, hogy hat, akár hét politikai frakció frakció ö, megállapodásaként vagy hozzájárulásaként született meg. Hogyha megengedi, most jelentéstevőként szóltam, nem is annyira elnökként. Láttam az ön nevét és a felszólalók listán, parancsoljon. Rövid kérdés volna csak. Nehéz megfogalmazni. Rubi asszonytól hallottuk azt, hogy nem csak a családi belül erőszak ügyében, hanem a, a, a nők körében a, a szüzesség mennyire nagy értéket képvisel a férfiak szemében. Tehát a férfiak abban hisznek, hogy a, a nő megelőrizze szüzességét, amelyet persze ők nem mindig követtek, mert a férfiak mind gyakorlatot. Nehéz nekem ezt egyeztetni, nem, nem kétlem én ezt, de nehéz egyeztetni mindezt azzal a tényel, hogy a roma nők ö, ö, embercsempészés áldozatai nagy számban. Tehát ha az tény, hogy a roma férfiak aránytalanul nagy számban szerepelnek a csempészek között, és a roma nők a csempészettek között, akkor mi a viszony a csempészek és a csempészettek között? Ők csak egy alcsoportja a roma közösségnek? Egy alacsonyabb státuszú csoport, akik nem követik a, annak értékeit? Vagy hogy áll ez össze? Tehát, hogy nem egészen értetően kérdeztem, de talán mégis. No. Oh, no, it isn't. No. But I, I was asked... Azt kérdezem, ebben, össze, ebben az összefüggésben, amiről ugye ha albánokról beszélnénk, akkor albán összefüggésben tennék föl kérdést, de most a roma közösségről van szó. Azért teszem fel a kérdést. Köszönöm a kérdéseit. Biztos benne, hogy a szakértőink, például Blanka jogászként is dolgozik, majd ő megválaszolja, nem az én tisztem. Ám ha megengedi, megengedi, hogy válaszokkal álljanak előbb, ha átadja az elsőségi helyét. Köszönöm, akkor megadom a két hölgynek a szót, és utána következik ön, akit egyébként a szó illet a program szerint. Az új FRA jelentés foglalja majd ezt követően. Köszönöm a, lehetőséget. Nagyon sok nagyon jó kérdés eh, hangzott el. Próbálok rövid lenni. Itt eh, én nem tudtam a, a, a, az, az én előadásomnak a végére érni, mert túl sok mindent akartam elmondani. Én is akartam beszélni az erőszakról, méghozzá egy fajtáját szerettem volna kiemelni az erőszaknak, mégpedig lenne a prostitúcióba kényszerített roma nőknek azt a, azt a több száz, több ezer eh, főnyi sokaságát, akivel találkozunk országon belül belül és országon kívül, és azt szoktuk mondani a magyar közmondás szerint, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Nekünk mindkét, nekünk mindkét szemünk sír, mert egyrészt azt látjuk, hogy micsoda erőszaknak és micsoda bántalmazásnak vannak kitéve ezek a, ezek a nők, és hogy, hogy bánnak velük nap, mint nap jönnek a, a rémesnél rémesebb történetek. A másik oldalon meg azt látjuk, hogy egyáltalán, ha roma nő, hiszen azt látjuk azt, hogy munkával még két-három állással sem tud egzisztenciát konkurenciát teremteni, és nem tud kijönni abból az állapotból, hogy a szegénységnek ugye női és gyermek arca van, és hogyha, és hogyha néha látunk is egzisztenciateremtést, lakásvásárlást, bármiféle anyagi jobb helyzetbe kerülést azt egyébként mondjuk a nyugat európai országokban prostitúcióval összeszedett megkeresett pénzek terén látunk néhány esetben mi egyiknek sem örülünk és mindegyiket az erőszak egyik fajtájának érezzük. ami az e, eu s források felhasználását illeti itt a hölgy részéről volt egy ilyen kérdés megint nagyon negatív a tapasztalatunk az hogy a kis települések a leg legelesettebb helyekre ez mennyire jut el, ezt mindenki tudja. Amit én szeretnék, hogy mennyire nem, amit én nagyon szeretnék eh, hangsúlyozni, hogy a városokba, Budapesten, nagy településeken, nagyvárosokba milliárdok jönnek, és ez egyértelműen a romák rovására eh, használódik föl. Ma a nagyvárosokból, a jó helyzetű településekről, ahol van pénz, ahol van munkahely, ahol jó a közlekedés, ahol vannak iskolák, ott egyértelműen kiszorulnak a romák. A város rehabilitáció révén egyértelmű az, hogy hogy megszépülnek a városok és onnan elköltöznek elköltöztetik mindenféle technikával a romákat a szegény családokat és erre lehetne sorolni hogy milyen milyen módozatokon. csak egy példát szeretnék mondani én a belvárosban lakom és itt emltve volt hogy nineteen éve vagyok választott képviselő elképesztő pénzek jönnek most nálunk a belváros rehabilitációra egy azaz egy munkaerőt nem tudok elérni arra hogy kapjon munkát ezekben a felújtási feladatokban és ezáltal mondjuk azt a családot meg tudja menteni aki lakoltatástól mert ha dolgozna nem lenne mondjuk lakbértartozása és nem szorulna rá arra a szociális ellátórendszer amit egyébként vagy megadnak vagy nem. mostanában, mostanában sokszor nem adják meg. a civil, civil eu s pénzeket próbáltam említeni, bár én nem vagyok jó a 10 perces előadásokban lehet hogy túl sok a tapasztalatom és öregszem és túl szószátjár vagyok már de én azt próbáltam említeni, hogy a kis akik itt vagyunk mi a kis roma, kis roma civil gyenge szervezet, szervezetek ezekhez alig férnek hozzá még a nagy, eh, roma, nagy nem roma szervezetek amelyeket nem romák vezetnek és képesek ezeket a pénzeket lehvni mi nem azt mondjuk hogy ezek nem érintik a romákat szó sincs erről hanem azt mondjuk hogy nem látunk bele nem vagyunk tagjai a bornak nem vagyunk szakértők eh, nem, nem, eh, nem dolgoznak velünk együtt és azt a, azt a fiatal bimbózó roma értelmiséget nem foglalkoztatják, nem adnak nekik gyakornoki férőhelyeket arra, hogy igazából megkapaszkodjanak. El kellene azt érni, kedves járók a Livia asszony, hogy ezek a pénzeknek a kihelyezése, amikor az Unió ezeket odaadja, igenis feltétel legyen az, hogy, hogy, hogy, hogy igazából együtt kelljen dolgozni romákkal, nem csak a romákért dolgozzanak, hanem a romákkal együtt dolgozzanak, ez nagyon nagy különbség. Ami volt itt az oktatási kérdés, és én ezt azért hagytam a végére, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és ebben a párperces dologban kérdés, hogy mennyire lehet -e megválaszolni. Egyébként középiskolai tanár az első, az első végzettségem. Én azt mondom önnek, hogy én, aki dolgozom a városban és fővárosban, és egyébként a szervezetem vidéken is, tehát rálátok minden, minden problémára, én azt tudom önnek mondani, hogy azért, mert egy gyerek ott van integrált körülmények között egy osztályba, attól még az nem integráció. Nem foglalkozik vele senki, kinézik onnan, megalá megalázzák diszkriminálják csak teher ezekben a jobb nevesebb iskolákban jobb, jobb városi környezetben tehát látjuk azt hogy milyen technikákkal küldik őket a magántanulói státuszba és van olyan iskola ahol szinte a roma tanulók fele már magántanulóként ki van rúgdalva az iskolából ez nem integráció. viszont a másik része hogy ugye, hogy ugye egyre inkább kiszorulnak a romák a, a városokból a jobb helyzetű településekről ugye ki a, azok köré ugye a kis településekre ott viszont kérdés hogy milyen integráció integrált oktatásról tudunk beszélni, hiszen annyi már a roma tanuló, hogy, hogy sokszor 50%-át, 60%-át képezik az iskolai gyermekanyagnak de itt sem lehet föladni az, az oktatást mert ha nincs integrált oktatás akkor ezekkel a gyerekekkel már úgy foglalkozunk ahogy akarunk és, nem szab- és eredményeket nem érünk el. én erre mondtam azt hogy háromoldalú megállapodást minden szinten mindenhol meg kell kötni arra a gyereknek az előmenetelére amit az, az, az oktatási intézmény az iskola illetve a, a, a szülő rjon alá és minden olyan segtő intézmény amely van roma vagy nem roma roma érdekképviselet családsegtő ugye nem roma intézmények és gyerekenként végig kell menni hogy milyen eredményeket kell itt ahhoz hozni le kell tenni az asztalt hogy az a gyerek végigmenjen az iskolarendszeren és nem lehet azzal foglalkozni hogy most csak cigány gyerekek meg vegyesen vannak meg ilyesmi eredményt mindenképpen kell elérni. én emltettem a nagyrendszereket, nem tudtam kifejteni mert nagyon sok mindent szerettem volna mondani ez lehet hogy kevesebb lett lehet hogy kevesebbet kellett volna markolnom és ezt jobban ki kellett volna fejteni. én emltettem a nagyrendszereket, hogy ezekhez kell hozzányúlni. szeretném önnek elmondani hogy magyarországon közpénzen vannak elitiskolák. ma magyarországon megteheti azt a szülő hogy valakik valahol és teljesen máshová hordja el a gyermekét és azok a jobb odaíratják hogy ugye a jobb gyerek gyerekeket, és a, marad, a körzetes iskolában maradnak azok, ahol azt nem tehetik meg. Nem tehetik. sokszor a, a jobb, jobb helyzetű iskolába, a, oda járó, az, ott a körzetben lakó cigánygyerek nem tud beiratkozni, mert már oda hurcolták oda a jobb státuszú gyerekeket, és oda megy és beiratkozna, és nincs hely, mert megtelt a jobb státuszú gyerekekkel, ő meg cigánygyerek, bár ott lakik érdekes a között, el kell mennie máshová, mert egyszerűen nincs hely az iskolában, de, de, de megfordítva. Tehát addig még ilyen iskolarendszerünk van, és közpénzen, hogy a szülő megválaszthatja azt hogy hová ratja a gyerekét és azok is közpénzből fenntartott állami iskolák csak éppen ugye nincs helye ott az alacsony státuszú szegény vagy roma gyerekeknek akkor addig kérdés hogy miről beszélünk tehát ezekhez a nagy ehhez hozzá kell nyúlnunk tehát anélkül nem megy. nagyon jók ezek a nagy projektek és ezt nem sértésnek szánom ami most azért eddig van és amit csináltunk hiszen ezt valahol el kellett kezdeni és nagyon jók az eredmények de itt az oktatás területén drasztikus beavatkozásokra van szükség ha integrált oktatás ha nem ha cigánygyerek ha nem el kell végezni az iskolát középfokú végzettséget kell szereznie és erre mindenkinek szerződnie kell és ehhez kell, ehhez kell adni a forrás forrásokat. Köszönöm. És mennyire jó, hogy említetted a feltételrendszert az EU-s forrásokhoz, mert éppen azt néztük az összes nemzeti stratégiában, hogy sehol nincsen egy olyan kitétel, ahol azt nézetjük meg a, a tagállamokkal, hogy a, hogy a, a az EU-s pénzek tekintetében esélyegyelőségi terveik vannak-e, és most a magyar kormány sikerült önmagán átvinni, és nem tudom, hogy a tagállamnak majd sikerül, a többi tagállamnak sikerül-e egy ilyen nagy lépést csinálni, de például nálunk július 1 az egyetlen tagállam az EU-ban olyan város nem kaphat EU-s támogatást, akinek nincsen működő esélyegyelőségi akcióterve, nem egy papír, hanem működő, pénzhez hozzá, pénzzel hozzárendelt. És az azért ez egy óriási erőlépés annak tekintetében, amit mind a ketten mondtatok, hogy mi lesz az EU-s pénzekkel. Ezeket ők írják. Hogy érted? Mondd meg egyszer. A, a hivatalok, a, a, a hivatalok a hiva, én ott vagyok, és látom, mint esélyegyenlőségi szakember, hogy ők maguk alkotják meg ezeket az esélyegyenlőségi hogy terveket, és, kérdé, és, és, és ugye ők határozzák meg, hogy ez mennyire érinti egyébként a kisebbséget és a kisebbségek különböző csoportjait, és itt lehet sorolni a nőktől kezdve minden egyéb, minden egyéb mozgássérültek, stb. fogyatékosok, és köztük a romák. Na most kérdés az az, hogy ha van is esélyegyenlőségi terv, kérdés az, hogy hogy nekünk ebben milyen beleszólásunk van és milyen mélységekig tudunk itt egyébként eredményeket elérni. tehát megint az a probléma itt emltettem a városrehabilitációs terveket hogy a nagy önkormányzatok rják a pályázatokat és igazából ők határozzák meg hogy milyen feladatra milyen számokkal milyen mértékben és kérdés hogy nekünk ebben mennyire van beleszólásunk a beszámolókat ők rják az érintettséget ők határozzák meg. az is érintettség hogy egyébként a romák ott járkálnak majd a gyönyörű szép utcán. mi ezzel nem értünk egyet mi azt szeretnénk hogyha ott dolgoznának ezekben a programokba de nem tudjuk ezeket a dolgokat elérni nem tudjuk átvenni kevesek gyengék vagyunk hozzá innen kellene önöktől tőletek nagyon nagyon szigorú szabályok szabályokat alkotni ahhoz hogy mik azok a konkrét mértékek amelyeket elvár az unió ahhoz hogy ezek a pénzek hogyan használódjanak föl a romák érdekében. ez az a dashboard amit most ajánlunk a a bizottságnak egy Roma Inclusion Dashboard, és kérünk, hogy ezt valósítsák meg, és mi is ezért nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, mert éppen azt látjuk, hogy egyszerűen úgy ö, hasznosulnak EU-s pénzek, hogy sokszor még a romák kárára is, sőt, a, egy korábbi speaker ezt még keményebben elmerte mondani, és ez, ez ebből a szempontból nagyon fontos. És ha megengedik, akkor még Madame Szeránonnak is ö, odaadom a szót, hogy ő is tudjon válaszolni ez, az előző felvetésekre. Thank you. Uh, Voy a intentar eh, responder solo a tres cosas y hacerlo de Három dologra szeretnék válaszolni a lehető legrövidebben, először is. Úgy feltűnt egy olyan elem, ami arra vonatkozik, hogy hogyan lehet konkrétan küzdeni a rasszizmus ellen, főként a munkaerőpiacon. Ebb ebben a tekintetben egy tapasztalatot szeretnék önökkel megosztani, amit nagyon érdekesnek tartottam. 97-ben volt erre lehetőségünk egy olyan projekt keretében, a Leonardo projekt keretében, fiatal cigányasszonyokkal, és az volt a projekt címe, hogy cigányasszonyok, akik megnyitják az utat. És pontosan a rasszizmus és a diszkrimináció helyzetéből indultunk ki, és munkaerőpiaci integrációs programot indítottunk fiatal roma asszonyok számára, és ők maguk is szerettek volna képzésben részt venni, például fodrászat terén egészen pontosan. Azt mondtuk, hogy jó, megcsináljuk, de akkor csináljuk jól. És egy olyan képzési programot dolgoztunk ki számunkra, ahol az egyik legjobb barcelonai fodrászmestert hívtuk meg, és ez pontosan azért volt jó, mert a vállalatoknak azt mondhatták, hogy igen, ők roma nők, de a lehető legjobban képzett nők. És ez a tapasztalat pedig pontosan arra volt jó, hogy megnyitott az utat a munkaerőpiac felé számokra. Tehát pozitív képet kialakítani, számítani azokra a személyekre, akik segíthetnek abban, hogy pozitívvá tegyük a cigány nőkről alkotott képet. Ez nagyon jó eszköz volt a diszkrimináció és rasszizmus elleni küzdelemben. Aztán a következő téma, amit szerettem volna felvetni, ez a közös és az eltérő, tehát mi az, ami összefog, és mi az, ami elválaszt minket. A cigány nők háttere nagyon sok szempontból közös. Azonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hangsúlyt helyezzünk a különbözőségekre is. A roma nőknek ők maguknak is saját útjukat ki kell lépeteniük. Ahogyan a patriarchátus beépül a kultúrába, Ugyanúgy nagyon fontos, hogy maguk a roma nők legyenek azok, akik szembeszállnak ezzel a kihívással, és döntsék el ők maguk, hogy hogyan szeretnék ezt a helyzetet leküzdeni, ezt a helyzetet, hogy nők, és ugyanakkor roma nők. Úgy gondoljuk, hogy ebből az elképzelésből kell kiindulni, hogyha meg akarjuk szüntetni az erőszakot, illetve a diszkriminációt oly módon, hogy a különbözőségeket figyelembe vesszük, és segítjük a nőket abban, hogy megtalálják saját útjukat. A harmadik kérdés, amivel foglalkozni szerettem volna, ez pedig az, ami az emberkereskedelemre vonatkozott, illetve a szüzességre. Katalóniában például a nők, a roma nők nem túl reprezentáltak az emberkereskedelem terén. Vannak nők, akik a prostitúcióban dolgoznak, vannak nők, akik emberkereskedelem áldozatai, a két dolog nem feltétlenül vág egybe. De nem tapasztaltuk azt, hogy túlreprezentáltak a nők ezen a téren. Azok a nők, akiket fogadunk, akik emberkereskedelem áldozatai általában Fekete Afrikából származnak, Latin Amerikából, illetve európai országokból is, de ezt nem tudom megállapítani ilyen konkrétan, legalábbis Katalónia esetében, hogy a roma nők prostitúcióban nagyon nagy számban lennének jelen. A mi esetünkben egyébként egy olyan közösségről beszélünk, roma közösségről, amely már 800-900 éve ott él az országban letelepedett módon, amely nyilván diszkrimináció áldozata, de nagyon régóta ott él, úgyhogy ezeket a válaszokat szerettem volna adni erre. És ami pedig a szüzességet illeti, nem tudom, hogy jól értettem-e a kérdést, szerintem ez nem annyira furcsa egyébként. A nyugati társadalomban is így történik. A férfiak a nyugati társadalomban nagyon nagyra értékelik azt, hogy a, nő, a nőket saját tulajdonoknak tekintik, és ez ugyanígy működik egyébként a roma közösségekben is. Uralják a nők szexualitását, és pontosan ugyanez, ami történik a roma társadalmakban, és ugyanakkor viszont a prostitúciók, prostituáltak szolgáltatásait meg igénybe veszik. Tehát ez a fajta kettős erkölcs, ez jelen van a nyugati társadalomban és a cigány közösségekben is. A nők fölött gyakorolt hatalom. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy az értékek összességében egy másik valóságot mutatnak, de ez nem olyan furcsa, ez egy nagyon közös elem. Igen, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen, nagyon örülök ezeknek a hozzászólásoknak, ugyanis a legtöbb előítéletnek az a gyökere, hogy nem tudunk valamiről eleget, és nagyon fontos volt, hogy meghallgathattuk ezeket a kérdéseket. Új kutatások születtek, az új FRA kutatás valószínűleg az egyetlen olyan, amit az EU intézmények az elmúlt tíz évben megrendeltek, és valóban ért is valamit ez a kutatás, úgyhogy a polgárok nevében köszönjük ezt. Bizonyos esetekben születtek olyan jelentések, ahol nem tartottam túl jó ötletnek egyáltalán, hogy megrendeltük ezeket. Nagyon sok esetben kaptunk olyan adatokat, amivel nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Volt két másik roma jelentés, ahol különböző ügynökségek tulajdonképpen ugyanazt a kutatást végezték el, és több százszor kiadták ugyanazt az eredményt, de ebben az esetben sikerült új információkat kapnunk, nagyon vitatott ellentmondásos helyzetekről, és időnként ellentmondásos eredmények is születtek. Úgyhogy megtiszteltetés számomra, hogy Jonas Dimitrikopulosznak köszönetet kell mondanom. Úgy tűnik, hogy a görög nevűek általában nagyon jól és teljes szívvel foglalkoznak a roma kérdésekkel. Úgyhogy az FRA-nak, tehát az Európai Unió alapjogi ügynökségének nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, illetve a munkájukat. Ezzel a jelentéssel arra törekszünk, hogy próbáljunk meg a jó monitoringot érvényesíteni a tagállamoknál. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat. Megpróbálunk felnőni a feladathoz, elvégezzük a munkánkat, és a szükséges tényeket leszállítjuk. Elmondhatnám, hogy az alapjogi ügynökség számára miért különösen fontos a roma kérdés? Nem csak azért, mert a tanács, vagy a bizottság, vagy a parlament eh, ránk szólt, hogy szolgáltassunk adatokat, hanem azért, mert ahogy a bizottsági ajánlás rávilágít, a roma eh, kérdés kihívást jelent a 2020 stratégia szempontjából. Tehát nem csupán hagyományos kisebbségi jogokat vizsgálunk, ahogy ezek le vannak írva a szerződésekben, vagy a alkotmányokban. A roma felzárkóztatás alapjában véve egy kritikus teszt. Kérdés, hogy az EU képes-e arra, hogy kezelni tudja a szociális felzárkóztatás kérdését. Tulajdonképpen 20 millió embert eh, ki kell emelni 2020-ig a mély szegénységből. Ez a roma egyébként a legnagyobb etnikai kisebbség eh, Európában, jelentős a számok, tehát nagyon eh, okos, fenntartható és felzárkóztató befogadó növekedést akarunk elérni. Ehhez figyelembe kell vennünk a nemi sajátosságokat is mivel a romák esetében a férfiakra és a nőkre más és más hatások fejtődnek ki. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy ennek tükrében milyen szakpolitikák lesznek hatásosak. A roma felzárkóztatás ki, ki, nagy kihívása tulajdonképpen már a 2000-es évek elejétől velünk volt, amikor nemzetközi szervezetek elkezdték részletesebben vizsgálni a kérdést és elkezdtek távolodni a retorikától, illetve elkezdték megvizsgálni, hogy gyakorlatilag odalent a területen mit lehet véghez Ez egy multidimensionális kérdés. Számos problémát tartalmaz, és gyakorlatilag e, két területet hoz össze. Egyrészt a szegénység csökkentését, illetve másrészt pedig az emberi jogok területét. E, mi a szocioökonómiai feltételeket is vizsgáljuk, tehát a társadalmi-gazdasági körülményeket akarjuk javítani, másrészt pedig vizsgáljuk a jogokat, diszkriminációt, a cigány ellenességet, a jogoknak a tudatosságát, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Néhány szót az adatokról próbálom rövidre fogni ezeket az adatokat. 2011-ben végeztünk egy roma felmérést, egy akciócsoport szerveződött, ebben a mi ügynökségünk is részt vettek. 2010. decemberében azt állapítottuk meg, hogy a komoly, megbízható és jelentőség teljes adatoknak teljes hiánya van, E, ennél fogva keleten és nyugaton a tagállamokat e, elkezdtük vizsgálni. Az ENSZ-nek a szervezetei, illetve egyéb szervezetek is végeztek felméréseket, de mind ez ideig nem volt olyan felmérés, amelyek e, egy értelműen keleten és nyugaton is megvizsgálták volna a tagállamokat. Körülbelül 11 1000 roma, illetve körülbelül 5000 nem roma került kiválasztásra, találomra. Megvizsgáltuk a közelben lakó embereket is, és jelentős különbségeket találtunk a szociális-gazdasági körülmények között is, illetve abban is, hogy az érintett nem romák hogyan tudják élvezni a jogaikat vizsgáltuk a, munka, a foglalkoztatást, oktatást, egészségügyet és a lakáskérdést is, de, e, de egyébként e, ezeket szűkebb és tágabb aspektusban is megvizsgáltuk. E, ezen túlmenően szeretném elmondani, hogy a felmérés eredményeként létrehoztunk nemzeti fókuszpontokat, E, e, ezek mind a 28 tagállam esetében létrehoznak jelentéseket helyi anyagok e, felhasználásával. Málta, mint már elhangzott, nem vett részt ebben a felmérésben. Hollandia külön jelentést készített a vándorcigányokról. Itt találkozhatunk az úgynevezett lakókocsis parkolók kérdésével. Elmondanám, hogy a felmérésnek a legfontosabb eleme az volt, hogy ez a felmérés nem úgy zajlott, hogy kérdező biztosok kimentek és megkérdeztek bizonyos embereket, hanem tudományos random alapon kiválasztott mintát vizsgáltunk meg bizonyos országban. Itt van például egy példa a cseh köztársaság. Igaz, hogy nem könnyű látni, de talán látják a zöld pöttyöket. Ezek voltak azok az önkormányzatok, ahol a felmérést elvégeztük. Aztán vannak fekete pöttyök, ezek a másik önkormányzatok, ahol ugyancsak élnek romák, de random alapon ezek nem kerültek be a mintavételbe. De e, a random e, kiválasztás alapján különféle háztartások kerültek bele a mintába, ezeknek, e, ezeknek körülbelül 45 percen, egy órán keresztül tettük fel a kérdéseket, hogy válaszokat kapjunk. Íme a következő ábránk, Eh, Franciaország önkormányzati térképét látják. Eh, itt a vándorcigányokat eh, vettük gorcső alá. Volt egy másik csoport is, amelyiket vizsgáltunk, de nem szerepel ezen a térképen. Ezek a roma migránsok, akik egyébként, illetve francia migránsok, akik roma háttérből érkeztek. Láttuk Magyarországot, és Spanyolország, ez az utolsó ábránk. Nem egy normál statisztikai minta ez, nem csak a déli területre figyeltünk oda, hanem Spanyolország különféle területeit is megvizsgáltuk. Íme az eredmények, nézzük az oktatást. Most ne beszéljünk a nemek közötti megkülönböztetésről, vagy a szegregációról. Itt a, az analfabétizmust vizsgáltuk. A 11 vizsgált tagállamból 8 helyen ez rendkívül kritikus volt. Ez különösen az európai 2020-as célok szempontjából rendkívül son, súlyos aggodalomra ad okot. Ugyanakkor ez hozzájárulhat például a munkaerőpiaci kizsákmányolás különösen durva formáihoz. Például különféle hálózatokba keveredhetnek bele az analfabéták, például kényszeríthetik őket kódulásra, prostitúcióra és egyéb dolgokra. Ez az oktatás hiányára visszavezethető hiányosság. Tehát ez például a mély szegénység felé E, vezet, szegénység felé vezethet. Aztán 16 év fölötti roma nők és e, férfiak analfabetizmusa. Ugye itt különféle eltéréseket e, láttunk, hogyha az összes országot együtt vizsgáljuk, nagyjából a, a különbség kb. 10% a férfiak és a nők között. A nőknek 10%-kal kisebb volt az, a, a, az analfabetizmus, azaz 10%-kal nagyobb volt az analfabetizmus nők esetében. Hogyha ezt lebontjuk, ez persze nagyon bonyolult lett volna, hogyha itt akarnám prezentálni, ezt elolvashatják a kiosztott elemzésben. Ugye megnézhetnénk a szórást a különféle korcsoportokon belül is láthatnánk, hogy a fiatalabb korcsoportok messze jobb helyzetben vannak. Ez a jó hír. Különösen a fiataloknál és nőknél, roma nőknél javuló tendencia figyelhető meg. Megvizsgáltam a 16 és 24 év közötti roma lányokat, fiatal nőket. Itt gyakorlatilag a a írás-olvasni tudás a férfiakéval megegyező volt, különösen Portugália és Spanyolországban. Egy országban, Görögországban továbbra is e, e, kritikus a helyzet, és a 16-tól 24 éves e, korosztályban a roma nőknek a férfiakhoz képest csak 64%-a tud írni, olvasni iskola látogatás. Azokról beszélünk, akik jártak iskolában. Ugye itt megint csak elég nehéz a konkrét százalékokat elmondani, de azok közül, akik iskolába jártak, nagyon magas volt a lemorzsolódási arány. Ez a sötét kék része a grafikonoknak. Ezek 16 év előtt, 16 éves életkor előtt morzsolódtak le. Ez a fiatal korosztályt jelentik. A fiatal roma fiúk, fiatalok, férfiak, nők 16-tól 24 éves korig. Ugye ez az a generáció, amely belép a munkaerőpiacra. A sárga rész mutatja azt a részt, akik soha nem jártak iskolába. Ugye korábban voltak munkahipotézisek, amelyek szerint bizonyos kelet-európai tagállamokban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországban, vagy illetve Spanyolországban is a, a gyakorlatilag a feltételezés szerint ugye soha, tehát nulla volt azoknak a száma, akik soha nem jártak valamilyen formában iskolába. Más országokban egyre nagyobb számokat látunk azok közül, akik hát valahogy kibújtak az iskoláztatás alól. Ugye vannak azok, akik nagyon korán morzsolódtak le, és nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy megfelelő munkát keressenek, vagy találjanak maguknak. A, a cigány lányok hajlamosabbak előbb kiásni az iskolából, mint a, a roma fiatalok. Tehát az oktatás közvetlenül kapcsolódik a, a foglalkoztatáshoz, illetve a munkaerőpiaci lehetőségekhez. Hogyha megnézzük a roma nőknek a foglalkoztatását, hát ugye a roma közösségek ben az oktatási szintek változnak, különösen a nők esetében ugye azt láthatjuk, hogy például nem férnek hozzá gyermekgondozáshoz, nem tudják hova tenni a gyerekeiket. A roma nők 21%-a 16 éve felett nincsenek, ezek alkalmaztatásban vannak. A roma 23, a romanők 23 százaléka állította, hogy munkanélküli, itt a férfiak 20, 65 százalékot tettek ki. Nagyon fontos az eredményekből azt a következtetést látni, hogy ezek alapjában véve közép-európai országok. Itt a roma nők munkaerőpiaci részvétele legalább akkora vagy magasabb, mint a roma férfiaké, legalábbis a, a fizetett munkakörökben a roma nők, akiknek el kell menniük a házból, tehát másra kell hagyni a gyereküket. Ö, ö, ö, ezek az asszonyok, akik kénytelenek valakire ráhagyni a gyerekeket, általában jobb munkahelyeket, illetve teljes munkaidős foglalkoztatást találnak. Látjuk a fizetett munka, munkahelyen dolgozó férfiak. A, a sötétebb, ö, ö, a sárga az az eseti munkát végzőek, a zöld pedig az önfoglalkoztatók csoportja. Ez elég jól láthatók a különbségek. Például Romániában, vagy Görögországban, vagy Bulgáriában úgy látjuk, hogy jelentős számban vannak férfiak, illetve nők is, akik eseti munkát vállalnak, és csak nagyon kis százalékuk dolgozik teljes munkaidőben. Azonban ez változik a kelet-közép-európai országokon belül is. A nők hátrányos helyzete az a vidéki környezetben mutatkozik meg, illetve a leghátrányosabbak azok, akik ilyen cigánytáborokban laknak, különösen ideértve az olasz cigánytáborban lakókat. Ez a tevékenység, illetve a, a ági állapot családi állapot. családi állapot összefüggései. A legális házasság, hagyományos házasság vagy együttélés. A válaszadóknak 2%-a e, e, valóban a, e, a, tehát a kettő százalék valamiféle házasságnak mondható viszonyban élt. Azt nézzük, hogy a 16-tól 17 éves korcsoportig terjedő roma lányoknál hogy áll a helyzet, itt magasabb az arány. Fontos azt is látni, hogy különbség áll fenn, illetve az oktatásban való részvétel tekintetében megvizsgálni azt, hogy azok a roma nők, akik vagy házasságban, vagy életközösségben éltek, ezeket összevetjük ugyanazon korcsoport összes lány nőjével, akkor sokkal kevesebb közülük az, aki oktatásban maradt. Tehát itt egy korreláció fedhető fel, lehet, hogy ez hatással lehet a jövőbeli lehetőségeikre. Mármint az, hogy korán házasságban vannak. Ha megnézzük az egészségügyi mutatókat, erről korábban is esett szó, látjuk a különbséget nem csak a roma férfiak és nők között, itt a, a roma férfiak egészségügyi állapota rosszabb, mint látható, ám összehetjük a roma nőket a nem roma nőkkel, ott is szignifikáns a különbség. Azok van, akik magukat rossz egészségállapotanak tekintik. Hogyha az egészségbiztosítást nézzük, egyrészt ugye megkezdjük, hogy tudja, tudnak-e egészségügyi biztosításuk van-e, ha megnézzük a roma férfiak és nők arányát, nagyon jelentős különbség látható. Még ha van is egészségbiztosításuk, ha nem tudják, hogy van, az már önmagában hatással lehet az állapotukra. Ugye elmennek, vagy nem az orvoshoz, egyetem figyelnek az egészségükre. Föl kell gyorsítanom. Egy nagyon érdekes diagram, a súlyos lakáshiány három, a három alapkritérium egyike, nincs elektromos áram, nincs folyóvíz, vagy nincs csatorna a lakóhelyen. Ezeket mértük, és ezek konkrétan kapcsolódnak nyilvánvalóan az oktatás, a foglalkoztatás és a lakhatás kérdéseihez. Ám ha összevetjük a roma és nem roma háztartásokat, nyilvánvaló a különbség és ennek jelentős kihatásai vannak. A nagy családok, tehát a négy vagy több gyerekkel élő háztartások sokkal gyakrabban élnek nagyon súlyos körülmények között ezen mutatók alapján. És hadd zárjam, az utolsó diagrammal a szegénységet méri. Ezt az ered, a nemzet, az Eurostat nemzeti átlagait tartalmazza. Ez a szegénység által fenyegetett személyek azon háztartások, ahol a nemzeti átlag, annál 60% az elköthető jövedelem. Itt már kritikusak a különbségek. Tehát nagyon sokat tennivaló az, az egyenlőséghez vezető úton, és a roma és nem roma közötti különbséget tekintetében is, egymáshoz közel lakók esetében is, meg általában az átlag lakosság tekintetében akik a piros ö, mércék jelölik. Nyilvánvalóan sokkal alacsonyabb az, az általános társadalomban, az általános társadalomban a szegénységet fenyegetők aránya, ez a piros vonás, mint a roma közösségben, vagy az ő környékön lakó nem roma közösségek körében. Köszönöm szépen, nagyon késő van, úgyhogy még öt perc türelmet kérek a tolmácsoktól. Szeretném ugyanis biztosítani, hogy Gönc Kinga is e, válaszolhasson, úgyhogy akkor 5 percet kapunk még, és utána lezárom. Köszönöm. Nagyon sajnálom, nagyon sajnálom hogy ilyen kevés időnk van. Ez egy általános helyzet egyébként, hogy nagyon-nagyon sok információt kapunk, sokkal többet, mint amennyit be tudunk fogadni. Úgyhogy ismerjük ezt a kutatást, ismerjük annak eredményeit, ez borzasztó fontosnak tartjuk azzal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy mi történik a helyszínen. Ha a tagállami szinten van egy erőteljes elkötelezettség, akkor ezt tükröződni látjuk a számadatokban is, például, hogy a lakhatási helyzet, az írástudás, a beiskolázottság javul. De ez is nagyon világos volt egyébként a ma elhangzottakból, hogy látnunk kell négy prioritási területen, mint például az oktatás vagy a foglalkoztatás, de arra van szükség, hogy a teljes társadalom értse meg, hogy a roma integráció nem csupán font, a romák számára fontos, hanem mindenki számára. Ha a diszkrimináció, az előítélet folytatódik, akkor nincs értelme annak, hogy jobban képzett roma lányok, fiúk legyenek, hogyha nem tudnak jó munkát találni. Ez nagyon nagy csalódást okoz azoknak, az elkövetkező generációknak. Ezért személy szerint nagyon érdekesnek tartottam ezt a délutánt, és nagyon remélem, hogy nagyon határozott, kemény ajánlást tudunk megfogalmazni. Nagyon remélem, hogy a nyomonkövetés is már egy pozitívabb képet mutat. Nagyon köszönöm. Én magam is most elmegyek, muszáj mennem, ne haragudjanak, elnézést kérek. Köszönöm szépen, mondjuk az elnök asszony, tehát akkor öt percet kapnak, parancsoljanak, szóljanak hozzá, megjegyzések, hozzászólások. Bocsánat, most nem a, a képviselők ideje. Nagyon érdekesnek találtam ezeket a felvetéseket, sőt, voltak nagyon meglepőek is közöttük. Például, hogy hányan dolgoznak, hányan vannak oktatásban, úgy tűnik, hogy ez az arány magasabb közép-kelet-európában, mint nyugat-európában. De ez nagyon érdekes lenne tudni, illetve hát ezt remélem, hogy, vagy, hogy van egy leírat a, egyrészt a táblázatokról, az ábrákról, illetve annak magyarázatairól. Van ilyen? Mert nagyon-nagyon szívesen elolvasnám, mert nagyon érdekes összefoglalást adott erről a tanulmányról, de annyira szeretném elolvasni az egészet, főként az összefoglalót. Nos, először is az összes anyagot sokkal részletesebben benyújtottuk, van egy dokumentumunk, egy dolgozatunk, ami tartalmazza a magyarázatokat is, de hadd mondjam el, hogy a felmérések azt mutatják, ami az adott helyen van. Ez egy olyasfajta mélyebb elemzés, kutatás, ami azt vizsgálja, hogy hogyan tudjuk elkerülni a negatív helyzeteket. Ez egy másfajta kutatás. Az a kutatás, amit most kezdünk, ez egy egyéves projekt lesz, most kezdődik, 2013 végén, és ez pedig a helyi szerepvállaláson alapul az EU 22 településében, az Egyesült Királyságot is beleértve. Hölgyeim és uraim, még valaki esetleg hozzászólás, megjegyzés. Ön már megkapta egyszer a szót, ha jól, jól tudom. Úgyhogy ezt nem merem megtenni a tolmácsokkal, hogyha nem haragszik még valaki. I know, I know, but the translation... Tudom, tudom, de elvileg félig dolgoztak csak a tolmácsok, mondja az elnök asszony, és fél hét már elmúlt. Jó, rendben van, akkor járjunk el így, parancsoljon. Hollandiában a legnagyobb probléma az oktatásban, hogy eh, nem fogadják el őket, és nem akarnak részt venni az oktatásban, mert a kultúrájuk, az életmódjuk olyan, főként a vándorcigányok esetében, vagy szintik esetében, úgyhogy eh, ha már anyagi támogatást nyújtanak, akkor vizsgálják meg, hogy valóban a romáknak juttatják-e ezt a pénzt, vagy a szintiknek juttatják ezt a pénzt. Kérem, hogy ezt ellenőrizzék, mert előfordul, hogy nem oda megy a pénz, ahol igazán nagy szükség lenne rá. Elnök asszony, hát lehetette volna jobb záró mondat ennél. Köszönöm szépen a figyelmet, Kérem, hogy tartsák velünk a kapcsolatot azokkal a képviselőkkel, illetve velem e-mailben az elkövetkezendő hetek nagyon fontosak. Elolvasták a szöveget, küldhetik a módosító indítványukat. Ebből igyekszem egy jó kompromisszumot kidolgozni, vagy több jó kompromisszumot, és remélem, hogy nagyon kemény lesz a jelentés. Október 14-én szavazunk itt a szakbizottságban. Remélem, hogy novemberben a plenárisra kerül, ezt interneten is tudják követni, de a civil szervezeteknek mondom, hogy még négy hetünk van dolgozni, kérem működjenek együtt velünk, köszönöm szépen.